Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a... Kedves kollégák, foglaljanak helyet, és akkor megkezdjük a ma délutáni napi rendünket. Biztos, hogy csatlakoznak hozzánk még kollégák, de azt hiszem, hogy már eleget vártunk, és itt az ideje, hogy elkezdjük a munkánkat. Tehát tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, Mindenkit sok szeretettel köszöntök az Európai Ügyészségről, azaz az EPPO-ról szóló meghallgatáson, és itt ül uh, Ari Zermen mellettem a pódiumon, a tanács képviseletében, a Holland Igazságügy Minisztérium képviseletében, a holland elnökség képviseletében, Igor Gressle, aki a Kunt bizottság elnöke, és Szívi Rankleitman, aki a dossziéért felelős, és Nikolás Franzen, a holland elnökségtől, valamint Alexandra Jós Röder az Európai Bizottság képviseletében, a DG Justice-től. Ausztriából érkezett újságíró csoport is ellátogatott hozzánk, Heinz Becker képviselő meghívására, úgyhogy őket is szeretettel köszöntöm. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes esemény lesz majd ez a meghallgatás önök számára nem biztos, hogy olyan izgalmas, mint amiről otthon szoktak beszámolni, de azért megteszünk minden tőlünk telhetőt. Az Európai Ügyészség létrehozása fontos lépés. Az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szembeni csalás elleni küzdelem megerősítésének, illetve a büntető jogi térség létrehozásának. 2013. júliusában fogadta el a bizottság az ajánlatát és a, a javaslatát, és a parlament azóta is a tanácsot arra sürgeti, hogy valósítsa meg az átláthatóságot, illetve a demokratikus elszámoltathatóságot azáltal, hogy a parlamentet folyamatosan tájékoztatja, rendszeresen konzultál vele és ez az EPPO rendelet előfeltétele. A parlament két állásfoglalást is elfogadott 2014 és 2015 márciusában, amelyben hangsúlyozta, hogy fontos az EPPO független és erős, hatékony volta, és az, hogy megvédjük a nemzeti hatóságokat és az EPPO-t, azaz a hatásköreiket külön válasszuk világosan az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve csalás esetében szeretnék emlékeztetni az úgynevezett PIF irányelvre, és ennek az irányelvnek az elfogadása az előfeltétele a rendelet elfogadásának. Nyilván mindannyian tudják, hogy az EPPO ügyében a tárgyalások a tanácsban még mindig zajlanak, és a tanács fontos változtatásokat eszközölt a bizottsági javaslaton. Az Európai Ügyészség kollegiális testület lesz, és minden tagállam egy ügyész küldhet. Állandó kamarák lesznek, együttműködve a nemzeti szolgálatokkal. Az első előadás az Európai Ügyészség kompetenciáiról fog szólni, illetve a csalás és bűncselekmények hatékony megakadályozása a PIF irányelv segítségével ez a téma. A parlament számára az igazságügyi együttműködés megerősítése a Eurojuston keresztül sikertörténet a büntetőügyekben, és a bűncselekmények elleni küzdelem nagyon fontos. Az alapjogok tiszteletben tartása, illetve az eljárás jogi garanciák megléte, a vádlottak esetében is a büntetőeljárásokban fontos. A Eurojustot ezért meg kell erősíteni, és az EPPO szerepét világosan tisztázni. A második részben fogunk majd beszélni a Eurojust szerepéről. A jogorvoslathoz való jogot mindig fenn kell tartani az EPPO tevékenységeinek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy bármilyen döntést is hoz az Európai Ügyészség, az Európai Bíróság elé vihető ez. És ez azt jelenti, hogy a tagállami bíróságok, illetve az Európai Unió bíróságának a kérdése eléggé összetett, de erről is beszélni fognak ma a szakértőink a második részben. Most tehát először sok szeretettel köszöntöm a holland elnökséget és a képviselőit. A holland elnökség a meghallgatás teljes hosszán képviselteti magát. Ári Izerman az igazságügyi főigazgatója a holland biztonsági és igazságügyi minisztériumnak, a holland elnökség képviseletében most megkapja a szót 10 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Azzal kezdeném a rövid bevezetőmet, amelyel megnyitom ezt a meghallgatást, hogy elnézést kérek a bel- és igazságügyi tanács jelenlegi elnöke nevében, mert ő sajnos nem tudott eljönni erre a meghallgatásra, sürgősöbb parlamenti kötelezettségei adódtak. Most pedig rátérnék a mai meghallgatás fő témájára, az Európai Ügyészségre, az EPP óra. Önök gondolom elégedetten hallják, hogy a holland elnökség a tárgyalások során az általa kitűzött célokat elérte. Természetesen az korábbi elnökségek munkájára építve. És a magam nevében szerényen hozzátenném, hogy sikeresek voltunk. Először is közel állunk a megállapodáshoz az általános rendelkezések tekintetében a belis igazságügyi tanács felé haladva, amely március 11-én lesz, illetve az operatív kiadások definíciójának a meghatározásához is közelebb kerültünk. A március 11 i tanács után intenzíven kitértünk az Európai Ügyészség eset kezelő rendszerére, illetve áttekintettünk rengeteg adatvédelmi rendeletet, amelyet a legutóbbi adatvédelmi, amelyeket a legutóbbi adatvédelmi csomagokhoz kell majd igazítani. És uh, itt még felmerül, egy, felmerül a tranzakciók témája is. Az adatvédelmi kérdés eléggé kemény diónak bizonyult, ismerve egyes tagállamok álláspontját, akiket komolyan aggaszt az, hogy ellentmondás állhat fenn az adatvédelmi rendelkezések az EPP oldalán, illetve a nemzeti eljárás jogi szabályok között. Megtesszük a törünk telhetőt, minden törünk telhetőt annak érdekében, hogy sikerüljön ezt az ellentmondást feloldani, de lehet, hogy ehhez politikai szinten is további eszmecserére lesz szükség, mielőtt tovább tudunk lépni. A június 9-i belés igazságügyi tanács után, ahol ugye bemutatjuk az eddig elért eredményeket a minisztereknek, ez ugye a rész, részleges általános megközelítés lesz, majd a szlovák elnökség fogja átvenni ezt a feladatot, és ők fogják megpróbálni a tárgyalásokat továbbvinni, lezárni. Fontos emlékeztetni arra, hogy nagyon összetett dossziéről van szó, és a tagállamokat komolyan érinti, érdekeit komolyan érinti, és a vélemények különbözőek. A nemzeti parlamentek is nagyon érdeklődnek, és az Európai Parlament is. Nyilván senkit nem lep meg, hogy a mi parlamentünk, a holland parlament is szoros figyelemmel kíséri ezt a dossziét, és még mindig kritikusan nyilatkozik az Európai Ügyészségről. Szeretném kiemelni azt is, hogy a tanácson belül a munka kooperatív szellemben zajlik, azzal a céllal, hogy egy olyan európai ügyészség születhessen meg, amely lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbb tagállam részt vegyen ebben a munkában. Az elnökség véleménye szerint ez elengedhetetlen az európai ügyészség hitelességéhez és hatékony működéséhez. Nagyon fontos tehát a hatásos, robusztus és független fellépés az EU pénzügyi érdekeivel szembeni csalások esetén. Az EPPO-nak itt meg lesz a maga feladata. Biztosíthatom önket arról, hogy a tanács valamennyi tagja alaposan áttanulmányozta az Európai Parlament állásfoglalásait, és ezeket a tárgyalások során is figyelembe vesszük. A az elnökségünk óta bekövetkezett fejleményekről egy áttekintést kapnak majd ezen a meghallgatáson. Zárásként én azt mondanám, hogy kíváncsian várom tehát a ma délutáni meghallgatást, és megköszönöm a kedves megtisztelő figyelmüket. Thank you very much, and we now... Köszönöm szépen. Most pedig megkezdjük tehát az első szakaszt, az Európai Ügyészség kompetenciái, a pénzügyi bűncselekmények hatékony kezelése. Ingeborg Greszlét köszöntöm, aki a KONT, azaz a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság elnöke, és át is adom neki a szót 10 percre. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért, mert ezt a rendkívül fontos témát napirendre tűztük. Úgy gondolom, hogy a siker része lesz az is, hogy rendszeresen beszélünk erről a témáról. Először is gratulálok a holland elnökségnek, nagyon nagyra értékeljük, hogy sikra szállnak ezért, hiszen az együttműködésük nélkül mindez nem lenne megvalósítható, ezért optimisták vagyunk, és örülök annak, hogy azt mondta, hogy szeretnék lezárni a tárgyalásokat még a szlovák elnökség alatt. Ez egy remek hír mindannyiunk számára, főleg miután már évek óta várjuk ezt és mindig számoljuk, hogy most ki van soron, melyik elnökség ki lesz az, aki esetleg lezárja ezt. Ezért fontos az is, hogy tudják, számíthatnak a bizottságunk támogatására. Két részre osztottuk ezt a dossziét, López Aguilar képviselő, majd Zipel asszony is foglalkozott ezzel. Örülök annak, hogy a két szakbizottság ilyen szorosan együttműködik. Ugyanis mindkét téma kapcsolódik egymáshoz. Az EPO rendelet, valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások irányelve, tehát a PIF irányelve, kettő szorosan összefügg. A PIF irányelv ugyanis az Európai Ügyészség lényegi hatáskörét szabályozza. A két jogi aktus közti összefüggés a jelenlegi rendelet 17 per 1-es cikkében fejeződik ki. Ott az szerepel, hogy a kettő kapcsolódik eh, egymáshoz. Örülök annak, hogy eh, sikerült elkülönítenünk a két eh, jogi folyamatot, és a tanácsot is bevonjuk a PIF irányelvbe. A korábbi kudarc nagyon fontos volt, hiszen a PIF esetében erősebb az együttdöntési jogkör, míg a másik esetben legfeljebb csak meghallgatnak bennünket, ha egyáltalán ezt nevezhetjük így. Tehát a PIF irányelv előadója szempontjából nagyon fontos, hogy megőriztük ezt a két részre bontást. Az EPO rendeletnél az ügyészség anyagi illetve lényegi hatáskörével kapcsolatban nem szabad, hogy visszalépések történjenek bár természetesen az Európai Ügyészséget sokkal jobban szervezetnek is el tudnánk képzelni. Az Európai Bizottság javaslata sokkal inkább európai jellegűbb volt, szemben azzal, amit most a tanács változtatott ezen, azért ezt muszáj megjegyeznem. Az EPO és a nemzeti hatóságok megosztott hatásköre szintén fontos a tanács számára, ezt mi is pozitívan értékeljük, mert csak így lehet biztosítani azt, hogy a csalás elleni küzdelemben a tagállamok nem tétlenül ülnek majd, amikor európai pénzekről van szó, ugyanis nekünk mindig ez a gyanunk, amikor a költségvetést ellenőrizzük, mindig az a benyomásunk, hogy a tagállamok nem kapcsolódnak be eléggé az unió pénzügyi érdekeit sértő csalások felderítésébe. Ami pedig az EPO hatáskörét a különböző egyéb feltételekkel illeti, a 17-es, 18-as, 20-as, 22a cikkek foglalkoznak ezzel, ugyanakkor a 23b problematikusnak tűnik, ebben az szerepel, hogy az EPO nem illetékes, amikor a kár magasabb, vagy legalább azonos értékű, mint az, amelyet az EU szenvedett el a csalással, illetve a csempészettel kapcsolatos ügyek, az áfa csalás esetében, még akkor is, hogyha megadnánk az EPO-nak e tekintetben a hatáskört, az oroszlán része ezen bevételeknek mégis a tagállamok kezében van, tehát a tagállami szervek lennének határ, kapnának hatáskört. A csalás elleni küzdelemnek nem lehet célja az, hogy az Európai Ügyészség csak a saját tagállamában bekövetkezett ügyeket vizsgálja. Éppen ezért meg kell adni azt a lehetőséget is, hogy az európai ügyészek a főügyészhez forduljanak, annak érdekében, hogy egy másik kollégára ruházhassák át egy ügy vizsgálatát, az EPO rendszeren belül ez könnyebb lenne. A PIF irányelvnél hol tartunk most? Megpróbáltuk előbbre vinni ezt az irányelvet, ez sikerült is. Pusztán egy kérdésben az ÁFA tekintetében van még nézeteltérés a tagállamok között, az irányelv lényegi elvei a különböző közös definíciók, például az EU pénzügyi érdekeire nézve, a szubvencióval kapcsolatos csalások, a pénzmosás, a források felhasználásával kapcsolatos visszaélés, de ugyanígy ide tartoznak a minimális standardok a szankciókra és az elévülési határidőkre vonatkozóan. A nézeteltérés főleg a minimális szankciók, valamint a küszöbértékek terén jelenik meg, és egy további vitáspont az, hogy az áfa bekerüljön az irányelv hatájába. Mi azt kérjük, hogy igenis kerüljön a hatályba, amikor legalább két ország érintett, legalább 100 ezer eurós kár keretkezett, vagy az EU tisztviselői, avagy az intézmények tagjai érintettek. A tanács ugyanakkor nem hajlandó erről beszélni, kategorikusan elzárkózik ettől, majd meglátjuk, hogy a holland elnökség eh, hogyan áll ehhez a kérdéshez. Ha megnézzük az EPO és a PIF eh, közti ehm, helyzetet, ha megvizsgáljuk, eh, hogy mi a helyzet a csalás elleni küzdelem szempontjából, akkor azt kell mondjuk, hogy az európai ehm, csalás elleni küzdelem rendkívül megosztott. Egyfelől ugye a a jogalap változott, az EU szerződésének a 325-ös cikke helyett a 83-as cikkre helyeződött át. Hogyha még mindig a 325-ös cikk lenne a jogalap, akkor az összes tagállamot be lehetne vonni, de most legalább három tagállam élt az opt-out lehetőségével, ami a jövőre nézve azt jelenti, hogy több egymással párhuzamosan futó csalás elleni küzdelmet folytató intézmény fog majd létezni, ami szerintem az adófizetőkre nézve egy rendkívül rossz konstrukció. Az új pirány, PIF irányelv tehát 25 tagállamra fog vonatkozni, míg a 95-ös PIF egyezmény három tagállamra fog vonatkozni. Az EPO esetében fennáll szintén a veszélye annak, hogy egyes tagállamok nem vesznek részt ebben a struktúrában, ami megint csak fel fogja darabozni, darabolni ezt a rendszert. Ugyanígy arra számítunk, hogy az intézmények száma is megoszlik, például az Olaf esetében ez már nyilvánvalóvá vált. Itt szerintem több kérdésre még választ kellene adni. Például hogyan alakul majd az OLAF belső struktúrája, tekintettel arra, hogy a különböző tagállamokban két különböző jogalap érvényes, egymással párhuzamosan az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, illetve mit tesz majd az OLAF a határon átnyúló esetekben, amelyek például az Egyesült Királyságot, vagy egy másik tagállamot érintenek, amelyeknél a PIF egyezmény érvényes, és például Belgium ha Belgium is érintett, amely ország esetében a PIF irányel van hatályban, tehát hogyan jár majd el az OLAF? és a határon átnyúló esetek mindenképpen kérdéseket és problémákat vetnek fel. Továbbá az is kérdéses, hogy a személyzeti struktúrára mindez hogyan hat majd. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még ránk, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor pozitívan szeretném lezárni ezt a kérdést, ugyanis az EPO és az OLAF közti együttműködés szempontjából az új szöveg 57-es cikke nagyon sok pozitívumot tartalmaz. Például az OLAF a kezdeményezési jogát megtarthatja olyan esetekben, amikor az EPO nem tud vagy nem akar vizsgálódni. Az OLAF rendelet nagy horderejű átdolgozása során pedig új eljárási szabályokat kell majd kigondolnunk, olyan esetekre, amikor például az OLAF az EPO megkeresésére támogatást fog nyújtani. A Tariko ítélet kapcsán úgy gondolom, hogy jelentős támogatásra tettünk szert, ami a PIF irányelve kapcsolatos tárgyalásokat illeti. Vannak persze még vitás kérdések a PIF kapcsán, de szeretném mégiscsak arra kérni a tanácsot, hogy Amiben eddig már megállapodtunk az áfa kivételével, ezt mindenképpen tekintsük lezártnak. Ugyanis ha valamit megnyitunk, akkor gyakorlatilag mindent megnyitunk, és ez olyan, mintha előről kezdenénk az egész folyamatot. Az EPO, OLAF, Eurojust közti háromszög szintén különleges nehézségeket vet fel, és ez a háromszög struktúra is olyan, amely különös figyelmet érdemel ugyanis nagyon sok forrást pazarlunk el, hogyha nem szervezzük meg a munkát megfelelően. Összességében véve bízom abban, hogy remélhetőleg hamarosan sikerül ezt a kérdést lezárnunk. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság mindenképpen kész az együttműködésre. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönjük szépen Boltnak. Azt hiszem, hogy a következő hozzászólónk majd megválaszolja a felmerült kérdések egy részét. Szilvi von Kaufmann, López Aguilar nevében vagy helyet fog beszélni, akire a Libében ennek az árnyék előadója. Szilvi Kaufmann a parlamentes alelnökeként azt hiszem, hogy nagyon komolyan részt vett ennek a dossziének a munkájában. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm, elnök úr. Valóban a PIF irányelv társelőadója, López Aguilar úr már sajnos nem tudott eljönni, ezért ehhez a ponthoz, a PIF irányelvhez szeretnék a nevében szólni néhány szót, olyan kérdéseket, amely, olyan pontokat megemlítve, amelyek tükrözik frakciónk álláspontját. A tagállamok és az EU költségvetés évente bevételek milliárdját veszíti el, elesik ilyen bevételektől, főleg a szervezet bűnözés miatt. Greszlánszon is megemlítette, hogy létezik egy megállapodás az európai közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából 1995-ből, de még mindig vannak különböző szabályok, amelyek a csalás elleni küzdelmet, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelmet szabályozzák, és a szankciók is eltérőek. Az Európai Unióban továbbá még mindig vannak gyenge pontok az ellenőrzési rendszerben, nem kielégítő a határokon átnyúló információ megosztás, információcsere és az adóhatóságok közti együttműködés sem kielégítő. Ennek az árát a becsületes adófizetők, a társadalom egésze kénytelen megfizetni, és ebben a kontextusban mi felfoghatatlannak tartjuk, hogy a csalás elleni büntető jogi küzdelmet jegeltük, és ez gyakorlatilag már egy éve holdponton van. Ez egyáltalán nem az állampolgárok érdekét szolgálja azon állampolgárokét, akik becsületesen dolgoznak, és joggal várják el az Európai Uniótól, hogy az ő érdekükben járjon el. A PIF irányelve kapcsolatos tárgyalások már évek óta folynak, és ezekkel kapcsolatban a mai meghallgatáson szeretnék megemlíteni néhány pontot, ami a mi frakciónk számára különösen fontos. Kezdettől fogva a prioritás számunkra az, hogy büntető jogi intézkedésekhez európai szabályokat vezessünk be. Ezen szabályok határozottak, egyértelműek és a lehető legharmonizáltabbak kell legyenek. Először is, és ezt szeretném hangsúlyozni, elválaszthatatlannak tartjuk a PIF irányelv, valamint az Európai Ügyészség kérdését. Az Európai Ügyészséget támogatjuk, ugyanakkor ennek előfeltétele, hogy ezt megelőzően a hatáskörének az előfeltételeit is teremtsük meg. A különböző bűncselekményeket definiálni kell, azon bűncselekményeket, amelyeknél az ügyészség illetékes lesz. Számunkra a PIF irányelv elfogadása egy feltétel ahhoz, hogy adott esetben jóvá hagyjuk az Európai Ügyészség létrehozását. Másodszorban a szocialisták és demokraták frakciója mindig is határozottan támogatta hogy az EU költségvetés egyik forrásaként az áfát emeljük a hatályba. Ahogyan ezt Kresszle asszony is említette, számunkra ez továbbra is központi fontosságú, nem csak a csalás elleni küzdelem szempontjából, hanem általánosságban véve is, ha ezt az Európai Unió egyik saját forrásaként tekintjük. Tavaly szeptember 8-án a bíróságot Tariko ügy kapcsán úgy ítélkezett, hogy a tagállamokban begyűjtött áfa és az EU pénzügyeket sértő csalás között összefüggés van, éppen ezért szerintünk az irányelvnek erre ki kell terjednie. A jövőben az Európai Ügyészségnek ilyen bűncselekmények esetén vizsgálódási jogkört kell biztosítani. A Tarikó ítélet kapcsán pedig meglepőnek tartom, hogy a tagállamok még mindig nem tanúsítanak elő rugalmasságot. Harmadik pont, a PIF irányelvben kötelező érvényű maximális szankciókat kellene meghatároznunk. Az Európai Bizottság ezt javasolta, és a jelentésében a parlament is támogatta ezt a gondolatot. Minimális maximális szankciók léteznek a tagállamokban, például az emberkereskedelem esetében. Itt is erre szükség van, hiszen enélkül nem lehetne európai harmonizáció. Hölgyeim és Uraim, ezek volnának számunkra a legfontosabb pontok. Úgy gondolom, hogy határozottan kellene szembeszállnunk a szervezett bűnözéssel, főleg az áfa csalással szemben kell küzdenünk, és ebből a szempontból meggyőződésem, hogy a társ előadó López Aguilar úr továbbra is e cél érdekében fog dolgozni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen Szilvinek. Most pedig Nikolas Franszent fogjuk meghallgatni a Holland Erősi nevében, aki az EPPO rendelet felelős tanácsai munkacsoport elnöketét látja Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen, hogy meghívták a Holland elnökséget erre a mai meghallgatásra. Ha megengedik, akkor az EPPO, az Európai Fügyészség hatáskörével kapcsolatban még azt hiszem 47 napig láttam el az elnöki tesztjét ennek az érintett munkacsoportnak. Rögtön az elején szeretném hangsúlyozni a bevezetőmben, hogy a holland elnökség jó néhány kérdést se foglalkozott január 1 óta, de a főgyészség hatáskörével pont nem. Ugyanakkor az Európai Ügyészség hatáskörével kapcsolatos szöveg a luxemburgi elnökség végén nyilvánosságra hozott dokumentumról van szó, amit mindenki nyilván jól ismer az alapvetően a főügyészség és a nemzeti tagállami főügyészségek megosztott hatáskörére épül. Ennek egész egyszerűen gyakorlati okai vannak. Nagyon nehéz lenne, túlságosan időigényes lenne az, hogyha minden esetben európai szintre kellene utalni a helyi ügyészek által kezelt vagy vizsgált ügyeket, főként akkor, hogyha e, ezt egyedül is hatékonyan és gyorsan meg tudja oldani. Egy nyomozás vagy vizsgálat elején nagyon nehéz megmondani, e, hogy PIF jellegű bűncselekményről van szó, vagy csak e, nemzeti jellegű. Hogyha később megállapításra kerül a PIF jelleg egy ilyen bűncselekménynek, akkor pedig leállítaná a nyomozást és az Európai Főügyészségnek utána hát ezt az ügyet? Például a kismennyiségű alkohol csempészet, például a belorusz-lengyel határon, ahol egy-két üveg vodkát csempésznek, minden egyes ilyen eset csempészetnek minősül, nyilván nem lenne egyáltalán célvezető minden ilyen esetet az európai ügyészséghez utalni. Más esetben egész egyszerűen a hosszú bűnyi vizsgálatra nem alkalmasak ezek a, ezek a bűncselekmények, ugyanakkor PIF jellegű ügyekben elsősorban az Európai Főügyészségé lesz a kizárólagos hatáskör, tehát a tagállamoknak tájékoztatni kell az Európai Ügyészséget egy ilyen PIF jellegű bűncselekményről, és utána saját hatáskörben dönt, hogy magához vonja az ügyet az Európai Ügyészség. Különös tekintettel az olyan esetekre, amikor az Európai Unió pénzügyi érdekeit kevesebb mint 10 ezer euró értékben sérültek, akkor tagállami ügyészségnél maradnak az ügyek, kivéve, hogyha az unió egészére vonatkozóan is vannak ennek vonatkozásai. Um, azt hiszem, hogy ez a megközelítés egy kiegyensúlyozott és hatékony hatáskör megosztást tesz lehetővé, amikor is az Európai Főügyészség áttekintéssel bír a PIF jellegű ügyek egészéről, ugyanakkor a legfontosabb ügyekre tud koncentrálni, De hogyha hatékonyabb, akkor a tagállamok administratív szankciókkal lehet, hogy hatékonyabban tudják ezt kezelni. A ratione materie ügyekben, ahogy az Gressle asszony már rámutatott, a 17-es cikk kimondja, hogy a PIF irányelv, ha egyszer elfogadásra került és végrehajtásra kerül, akkor ez fogja meghatározni az Európai Főügyészség hatásköreit? Ha például a bűnszövetkezetben elkövetett Európai Unió elleni csalás, illetve ahhoz el, idegeníthetetlenül kapcsolódó bűncselekmények szintén az EPPO hatásköre alá kerülnek majd. A, 20-as cikk 3-as bekezdésében találjuk el ezt a kitételt, tehát ilyenkor az EPPO hatályos, kivéve, hogyha a kapcsolódó bűncselekmény maximális kiszabható büntetése eh, meghaladja Eh, ennek az unió ellen elkövetett csalásnak eh, a mértékét, vagy ahogy arra nem mutatott a pénzügyi kár mértéke nem haladja meg eh, egy másik kapcsolódó bűncselekmény által okozott kárt. Itt ugye az áfacsalások miatt fontos erre rámutatni. Végezetül különösen fontos, hogy amennyiben a nemzeti szervek, illetve az Európai Főgyészség között bármiféle véleménykülönbség van, akkor a nemzeti ügyészségé lesz az utolsó szó, az utolsó döntés, a végső döntés joga. Hogy a PIF irányelbe bekerül -e az áfacsalás kérdése, Gressle asszony kérdésre reagálva, ez eddig még nem került el döntésre. Ugyanakkor a holland elnökség három technikai szakértőülést is tartott arra vonatkozóan, hogy tudunk-e megoldást találni, és ezen ülések következtetéseit június 9-én nyújtjuk majd a bel- és igazságügyi tanácsülésére. Célunk az, hogy alapvetően az Európai Parlamenttel elkezdődhessenek minél hamarabb a tárgyalások. Ugyanakkor figyelmeztetnénk mindenkit, és rá kell, hogy mutassak, hogy az világossá vált a tanácsban, hogy jelentős ellenkezést mutat. A tagállamok egy jelentős része az iránt, hogy az áfacsalás bekerüljön a PIF irányelv hatája alá. Azok a tagállamok, amelyek nem e, ellenzik az áfacsalás elleni harcot, éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy hatékonyabb módon is fel lehet venni az áfacsalás ellen a harcot, jellemzően például az administratív fellépéssel, persze mögötte megfelelő büntetőjogi eszközökkel éve. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és az utolsó előadás következik a mostani szakaszban az Európai Bizottság képviseletében adom meg a szót Alexandra Schrödernek. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy az utolsó szót a bizottság kapja, meg általában mi elő, elsőként szólunk, de így most, hogy utolsóként kaptunk szót, lehetőségünk lesz arra is, hogy összefoglaljuk az eszmecserét, és még kiegészítő megjegyzéseket is fűzzünk az elhangzottakhoz, megpróbálok tehát új gondolatokat is felvezetni ma délután. A az LPPO e érdemi kompetenciájára szeretnék összpontosítani ma, látható a képernyőn majd néhány díja, ami végigvezeti önöket az előadásomon. Mielőtt rögtön rátérnék a kompetenciára, azaz a hatáskörökre, hadd szóljak néhány szót más témákról, tehát hogy kizáró kompetenciája, vagy mire született a javaslat, hogy kiváló, kizárólagos kompetenciája legyen az EPP ónak, vagy pedig párhuzamos. Azt hiszem az eredeti javaslatunkat lehet támogatni, ami az asztalon most fekszik, az nem teszi könnyebbé a helyzetet, attól függetlenül, hogy a tanácsban, a tanácsa hosszas eszmecserét folytattunk, és a tanács tudomásul vette a bizottság véleményét. Tehát nézzük az EPO kompetenciáját, nyilvánvaló, hogy közvetlenül a PIF irányelvből kell ennek származnia, tehát ne szerepeljen semmifajta szabálysértés lista az irányelvben. Azért mondom ezt, mert a tagállamokkal is folytattunk arról eszmecserét, hogy nem lenne-e jobb magába a rendeletbe betenni, az EPO rendeletbe betenni ezt, de az, hogyha a PIF irányelvbe tennénk be, ezt akkor a szerződést sértenénk meg, ugyanis egy hangúságra lenne szükség. A bizottság véleménye szerint nincsen jogi akadálya annak, hogy legyen egy olyan irányelv, amely meghatározza az Európai Ügyészség kompetenciáját. Kaufmann asszony azt mondta, hogy európai keretekre van szükség, és teljesen egyetértek ezzel. Pontosan ez a bizottságnak a célkitűzése is, a PIF irányelvel is, ugye négy évvel ezelőtt tettük ezt le az asztalra, és modern keretekre van szükség, hogy meg tudjuk védeni az unió pénzügyi érdekeit. És itt néhány aspektust szeretnék gyorsan felsorolni. Először is a büntetőjogi eszközön még mindig dolgozunk, amely ugye 21 éves, a 95-ös PIF irányelvről van szó. Azt hiszem, hogy egy picit már eljárt felette az idő, a pláne, hogyha a Lisszaboni változ, Lisszabon óta bekövetkezett változásokra gondolunk. Azt is meg kell vizsgálni, hogy mondjuk a bűncselekmények hogyan változtak a PIF irányelv bevezetése óta, és nagyon világosan meg kell határozni a kötisztviselők fogalmát is, mert előfordul, hogy ezek a köztisztviselők követik el a bűncselekményeket, hiszen ugye itt mindig közpénzekről van szó. A szankciókra vonatkozó szabályok is nagyon fontos szerepet játszanak a büntetőjogban. Mellékesen jegyzem meg, hogy az Európai Bizottság most javasolta először, hogy minimális szankciókat vezessenek be, de azt hiszem talán ez egy picit túl korai volt a parlamentnek és a tanácsnak. Még nem tudják elfogadni a felek ezt. Számunkra ez sajnálatos, de értjük az álláspontot. Az irányelvben vannak az időkorlátozásra vonatkozó és az elévülésre vonatkozó szabályok is. Ez egy újdonság a büntető jogban. Mi nem azért építettük be ezt a szövegrészt az irányelvbe azért, hogy, hogy innovatívak legyünk, hanem azért, hogy világosak legyenek a szabályok. Ahogy mondtam, bűncselekmények listáját tartalmazza tehát a PIF irányelv, és többé-kevésbé átveszi a PIF egyezmény definícióját a csalásra vonatkozóan, illetve a csalást magában foglaló tevékenységekre vonatkozóan a sikasztás is szerepel itt, és itt is szerepel a köztisztviselő, aki közpénzek kezeléséért felelős. Természetesen más bűncselekmények is bekerülnek ide, a pénzmosás, a korrupció, ezek kéz a kézben járnak a, a csalással. Ezen cselekmények az Európai Unió pénzügyi érdekeit valamennyien érintik, a bevételi és a kiadási oldalon is. Tehát így kapunk átfogó képet. Kérném a következő diát. Nem szeretnék előadást tartani a héjáról ma délután, mert ezt a témát már a legtöbb hozzászóló felvetette előttem. De ettől függetlenül szerintem nagyon fontos arra felhívni a figyelmet, hogy az Európai Bizottság számára a a csalás Európai Uniós jövedelemmel kapcsolatos csalás, és ezért az Európai Unió pénzügyi érdekei vannak itt érintve. Nagyon örültünk annak, hogy az Európai Unió bírósága megerősítette az Európai Bizottság álláspontját felajánlásában, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon jó érveink szólnak amellett, nem csak jogi, hanem politikai érveink is szólnak amellett, hogy a héja csalás is szerepeljen az irányelvben. ami az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szól. Tehát mi úgy tekintjük, hogy itt az Európai Unió pénzügyi érdekeiről van szó, tehát ebből kifolyólag logikus, hogy be kell emelni ezt is a PIF irányába. Most csak egy költői kérdést teszek fel, nem tudok erre választ adni. A kérdés az, hogy milyen formában vegyük ezt be. A HEA eseteket vonjuk be, a, emeljük be az irányelvbe, vagy talán helyesebb lenne esetleg arra korlátozni az irányelvet, hogy csak a súlyos héja esetekre terjedjen ki. Ezt a kérdést nem lehet ma lezárni, még nyitott, de, de remélhetőleg a triológusok során sikerül megoldást találni rá. Itt is szükség van a meghatározásra, tehát mi a pénzügyi küszöb, mitől lesz valami lényegi vagy súlyos csalás, és hogyan határozzuk meg ezt a küszöböt. El is érkeztünk az utolsó diához. Itt megint a héja csalásról van szó, az EPO rendelet és a PIF irányelv fényében. A bizottság szempontjából ezek hogyan működnek együtt? Megint nem, tud, nem adnék válaszokat, hanem inkább csak föltenném ezt a két kérdést önöknek is, az önök figyelmébe ajánlanám ezt a kérdést, amelyeken érdemes elgondolkodni. Az egyik az az, hogy az a héja csalással kapcsolatban az irányelv hatáját, illetve az EPO hatáskörét meg kellene különböztetni. A bizottság véleménye az, hogy ennek a kettőnek azonosnak kellene lennie, de nyilván a társjogalkotók még eszmecserét fognak folytatni a témában. Ami szerintem nem eh, helyes megközelítés, az az, hogy a határokon átnyúló koncepciót használjuk már a PIF irányelven. Azért, mert itt érdemi kompetenciát érintő eszközről, jogi eszközről, büntetőjogi eszközről van szó, tehát eljárás jogi területen lehet használni. És ez el is vezet engem a második kérdésemhez. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon a, az Európai Ügyészség vajon csak olyan helyelhoz kapcsolódó bűncselekmények esetében legyen kompetens, amelyek több tagállamot is érintenek. Nem feltétlen ez a bizottság általános álláspontja, csak azt akartam jelezni, hogy észszerű és érdemi kompromisszumokat próbálunk kötni úgy, hogy a hozzáadott értékét megőrizhessük ennek a javaslatnak, a pifirányelvnek is és a rendeletnek is a helyacsalás esetében. 9 perc és 2 másodperc alatt sikerült befejezem az előadásomat, úgyhogy itt abba is hagyom. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, hogy ennyire tömören fogalmazott. A, mindig elmondják, hogy milyen keményen bánunk a bizottsággal, de hát ennek nem kell így lennie. Köszönöm szépen, hogy mindenki ennyire tömören fogalmazott, és így most elegendő időnk lesz a kérdésekre és válaszokra. Egyelőre még senki nem jelentkezett kérdést feltenni, ez egészen szokatlan. Azt hiszem ez a KONT szakbizottság befolyása, a KONT szakbizottság megbővölte a LIBE szakbizottság képviselőit, és mindenki elvarázsolva ül az asztaloknál, senki nem tesz föl kérdést. Hát az biztos, hogy az előadások nagyon informatívak és tömörek voltak de nagyon szépen köszönöm a kolléganőnek, hogy jelentkezett, parancsoljon. Only for you, Claude. Csak a te kedvedért teszek fel egy kérdést, Claude, mondja Barbara. Barbara Spinelli, hát e, tulajdonképpen egyfajta kiüresedés regresszióról van szó, ez a projekt, amely nagyon ambíciózusan indult 87-ben, ugye a szerződéssel, és itt főként a négyes bekezdésre gondolok, amely azt javasolta, hogy a határokon átnyúló bűncselekményekre is terjesszék ki a kompetenciákat. Most már megváltozott a helyzet. A parlamentnek egyébként a kevés eszköze van, amellett, hogy véleményeket fogalmaz meg. Úgyhogy én bennem felismerül a kérdés, hogy vajon mi is a mi pontos feladatunk itt. És azért beszéltem itt kiüresedésről és regresszióról, mert úgy tűnik, hogy az idő előre haladtával ez a javaslat, az Európai Ügyészségre vonatkozó javaslat változik, a Eurojust másolatává kezd átalakulni az Európai Ügyészség, nem pedig egy valóban operatív szervezetté, hanem inkább egy ellenőrző és koordináló szerepet játszó, játszó ügynökségé, amely a nemzeti szervek munkáját koordinálja, segíti. Hát nem tudom, hogy tévedek-e, de várnám ezzel kapcsolatban az önök megerősítését. Az, hogy egy ilyen kollégium létrejöjjön, amelyben az érintett tagállamok képviselői szerepelnek, és konkrét, független, erős, kompetenciák listája szerepel, de ezek a minimálisak csak, és a lehető legtöbbet delegálják. illetve nem is delegálják, hanem ugye visszaadják a tagállamoknak, amelyeket eredetileg egyébként az ügyészségre akartak bízni. Tehát itt eh, gyakorlatilag az következne be, hogy az ellenőrzőkből vál, válnak az ellenőrzöttek, hogyha így marad ez a javaslat, és itt be is fejezem. Az lenne a kérdésem, hogy az én elemzésem ennek a nagy projektnek, ambiciózus projektnek a regressziójáról helyes-e az önök véleménye szerint? Köszönöm. Köszönöm. Még, még Birgit Szipet meghallgatjuk. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Claude. Annak kapcsán, amit a kolléganőm mondott, szeretnék egy pontra kitérni, amit a tanács is megemlített, méghozzá azt, hogy de remélhetőleg minél több tagállam csatlakozik. Annak érdekében, hogy az eszközzel kapcsolatos költségeket felvállaljuk, ez szükséges. A Greszlasszonytól eltérően nem feltétlenül abban látom a problémát, hogy a liba a jogalapot megváltoztatta, hanem az a probléma, hogy egyáltalán létezik az opt lehetősége. Szerintem ezt a lehetőséget meg kellene szüntetni, és az a benyomásom, hogy ezt Greszlasszony sem ellenezné mindenképpen ha az összes tagállam részt vesz, felmerül természetesen a hatáskörök kérdése is. Ha az Európai Ügyészség úgy véli, hogy szükséges vizsgálódni, akkor kérdés, hogy milyen beavatkozási jogköre van. A nemzeti kollégájához kell forduljon és könyörögni neki, hogy vizsgálódhasson, mert úgy gondolom, hogy ha erről van szó, akkor nem szükséges egy újabb intézkedés, ezzel csak a pénzt pazarolnánk és megint csak felmerül a kérdés, ahogyan az lenni szokott, hogyha több tagállam részt vesz, akkor milyen kritériumok alapján dönt és ki dönt arról, hogy egyáltalán milyen bíróság előtt kerüljön megvitatásra egy olyan ügy, amelyben az Európai Ügyészség illetékes. Úgy gondolom, hogy egyértelmű kritériumokra volna szükség, nehogy végül fórum shopping következzen be. Thank you, Birgit. Um, okay. Köszönjük Birgitnek. Barbara Matara, aki természetesen az EPPU témájának előadója. Mr. Fransen. Köszönöm szépen Fransen úrhoz, Fransen úrhoz fordulnék, és azt kérdezném, hogy a tanács legalábbis szakmai technikai szinten már foglalkozott-e azzal a lehetőséggel, hogy az irányelv jóva, a PIF jóváhagyás előtt meg tudnának-e valósítani valamilyen átmeneti rendszert arra várva, hogy a PIF irányelvet definitív módon jóvá hagyják? Köszönöm, és hát Barbara Matera lesz a harmadik szakasz moderátora egyébként. Nos, akkor következő a kérdésekre válaszoljanak kérem, egymás után az előadóink, és természetesen nyilván más témákra is reagálhatnak. Mindenki válaszolhat tehát egymás után sorban, kérem röviden fogalmazzanak. Greszlasszonyjal kezdünk. Én is szeretnék feltenni egy kérdést Jon Schröder asszonyhoz. Igazából a jogalap megváltoztatása miatt felmerült az is, hogy a, a bizottság bepereli a tanácsot és a parlamentet. Ezt egyébként nem tartom egy rossz ötletnek. Én természetesen úgy gondolom, hogy a jogalap módosítása főleg mindenek előtt ez okolható ezért a jelenlegi káoszért, és a nem hatékony szervezés hozzájárul ahhoz is, hogy a költségvetési ellenőrzés során még nemzedékek sorát fogja foglalkoztatni ez a fajta csalás, és majd a britek vagy mások is azzal érvelnek, hogy helyes volt az opt-out. Tehát itt egy olyan helyzetet teremtettünk, amely mindenképpen rossz mindenki számára, és azt hiszem, hogy ezt nem lehet elég egyértelműen kimondani. Ezzel elmondtam, amit akartam, és a kérdéseket pedig a többieknek kell megválaszolniuk. Thank you, Mrs. Gressler. I can't comment on the British... Köszönjük, Gressler asszony. Június 23-áig, 21-ig a brit sajtó kapcsán nem mondhatok semmit. Köszönjük még ezt. Nyilván Alessandra válaszol majd erre. Szilvi Ivon Kaufmann. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretném csak ezt érinteni, hiszen az EPO és a Eurojust közti kapcsolatról beszélünk még a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon bonyolult a kapcsolatrendszer. A tanács javaslatában egyébként szerepel az, hogyha az európai ügyészséget létrehoztuk, akkor ez kétoldalúan egyeztet a Eurojust-tal, és egy kétoldalú együttműködési megállapodást kell megkötni, ami nyilván megint csak szerepet fog játszani. Amit Spinelli asszony megemlített, nos, én nem beszélnék visszalépésről, de mindenképpen azt kell mondjam, hogy az eredeti bizottsági javaslat lényegesen bonyolultabbá vált. Az EPO-val kapcsolatos eredeti szövegek láttán eléggé megrémültem, és volt, kellett némi idő, hogy megértsem ezt az egész struktúrát, viszont hogyha a tárgyalások jelenlegi stádiumát vizsgáljuk, akkor a helyzet hasonló. Ha azt akarjuk, hogy ez az új intézmény tényleg az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében léphessen fel, és valóban cselekvőképes legyen, akkor egyértelmű definíciókat kell kidolgoznunk a különböző illetékességek témájában, ugyanis máskülönben valóban fenyeget az a veszély, amelyről Spinelli asszony is beszélt, hogy visszalépünk a korábbi helyzethez képest, és azon pénzek, amelyek elvesznek, az adófizetők pénze, mindenképpen megköveteli azt, hogy hatékonyabban dolgozzunk, és hatékonyabb intézkedéseket hozhassunk. Köszönjük, Nicholas Franson. Köszönöm, elnök úr. Matera asszony kérdésére válaszolnék. Az átláthatóság nagy hívei vagyunk Hollandiában, így tehát válaszom az, hogy nem a tanácsban e témáról egyáltalán nem beszéltünk, ugyanis az volt a feltevés a kiindulás, kiinduló pontunk, hogy a dosszé kapcsolódnak egymáshoz, így tehát az EPPO-ról folyó tárgyalások lezárulását meg kell várnunk, és először is a tagállamok között mindenképpen egyen, egy hangúságnak kell kialakulnia, és akkor nem meglátjuk, hogy hol tartanak a, a párhuzamos tárgyalások. Köszönöm szépen, megpróbálok én is rövid lenni az Európai Bizottság nevében. Először is Spinelli asszony a főügyészség függetlenségére koncentrált az Európa Bizottság számára, ez az egyik legfontosabb pillér, hogy egy olyan intézmény, testület, szervezet jön létre, amely valóban függetlenül tud működni. Hogyan lehet ezt a függetlenséget biztosítani? Nos, eljárási garanciákkal, például a kinevezések során, hogy a tagállamok képviselői legyenek, akik így dolgoznak. Ez nem az Eurojust, ezek független ügyészként kell, hogy ellássák a munkájukat. Például a központban hozott döntések meghozatalának módszere is azt hiszem mm, ezt kell, hogy garantálja, de az világos, hogy az EPPO teljesen független ügyészi szervezetként kell, hogy működjön. Zipper asszony, a főügyészségnek a tagállamoktól kell kérni az ügyeket? Hát még itt nem tartunk de lesznek mechanizmusok az EPPO rendelet több különböző helyzetre is megoldást kínál. Ahogy mondtam az elején is, a kizárólagos hatáskörrel mindezek a problémák elkerülhetőek lettek volna, ugyanakkor a rendelet talán megfelelően tudja szabályozni azt, hogy ki miért felelős, ahogy azt Nikolász mondta, a megfelelő hatáskör elkülönítés szerintem már most is jó úton halad. A második kérdés, a fórum shoppingot hogyan lehet elkerülni? Hát világos feltételeket kell szabni azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti bíróságok közülük mikor ki a felelős. Végezetül Gressler asszony kérdésére reagálva, jogalapügyében mit tehetünk? Mindenképpen próbáljuk eh, elemezni az Európai Bizottság eh, részéről eh, hogy bevonjuk az Európai Bíróságot ebbe. A 325-ös cikket választottuk jogalapként a szerződésből, nem azért, mert ez volt a természetes választás, mert a szerződés 325-ös cikke az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmével foglalkozik. Nekünk a bűn, büntetőjog is ide tartozik, ezért teljesen logikus volt ez a döntés, ez a választás. Egyelőre ennyi, a többit nyitva nem. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy ennyire tömören, röviden, mégis informatíven beszéltek. Most pedig átadom az elnök letet Axel Foss kollégámnak, aki az Eurojust rendelet tervezet előadójaként veszi át az elnöki tisztet tőlem. Michel Konings, az Eurojust elnöke, és Giovanni Kessler, az Olaf főigazgatója, akit hívott vendégünk. So, ich darf Sie... Nos, köszöntök mindenkit. A mai meghallgatásunk második részéhez, és különösen szeretném köszönteni Michel Konings, aki a Eurojust elnöke. Köszöntöm. És köszöntöm Kessler urat is, aki az OLAF főigazgatója. Őt is köszöntöm. És most minden további nélkül áttérnék a eurojust kapcsolatos problematikára. Továbbra is nehéz, és igazából még mindig nem tudhatjuk, hogy a Eurojustból hogyan alakul majd ki az EPO, az Európai Ügyészség. Az embernek az a benyomása, hogy itt két független testületről lesz majd szó, a jelenlegi tervek alapján van azért némi feszültség a hármas cikk harmadik bekezdése kapcsán, ez az EPO rendeletben szerepel, valamint a szerződés 75-ös cikke is egy kicsit problémás, ez szabályozza azt, hogy az EPO majd a Eurojustból alakulna ki, úgy tűnik jelenleg, mintha két független testület létezne egymás mellett, így azonban a Eurojust új feladatkört kapna. A feladata lenne az Európai Ügyészség támogatása, míg eddig ennek a kötelezettségnek a tagállamok tettek eleget. Most először is Michel connings kérném, hogy tartsa meg előadását. Thanks a lot, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget kapok arra, hogy felvillancsam az Eurojusztal kapcsolatos elfogadandó rendelet fontosságát, és beszéltek arról, hogy a rendelet az EPPO rendelet alapján készül. Fontos pillanat ez, mert az Eurojust jövője nyilván nagyon fontos számunkra. Ha megengedik, akkor lenne egy-két előzetes megállapításunk ezzel kapcsolatban. A tagállamokkal együtt dolgoztunk az operatív munka és a szakpolitikai munka, az indirekt előkészületek elég jól alakulnak, a jelenlegi biztonsági veszélyek fényében, és úgy érezzük, hogy a bizalmat is elnyertük, aminek a legjobb bizonyítéka az, hogy egyre több az operatív eset, egyre nagyobb a koordináció, egyre több a közös nyomozó csapat, tehát úgy érezzük, hogy kezdenek bízni az Eurojustban a tagállamok, annak ellenére, hogy minden tagállamnak más a jogi berendezkedése, alapvetően a koordinációt és a, az igazságügyi együttműködés felgyorsítását sikerült elérnünk. Az Európai Parlament az Európol rendelettel kapcsolatban nagyon jó munkát végzett, ami releváns, mert ami a, a társintézményünkben, az a panel történik, az nyilván kihatással lesz az Eurojust munkájára is az illegális embercsempészet és a terrorizmus nyilván nem csak rendőri, szempont, csak rendőri szempontból nem megoldható. Ez csak egy része az összképnek. Elég erőforrás csak a rendőri szervek ennek nem tudnak biztosítani. Tehát egyértelmű az Eurojust és az EPPO közötti kapcsolat. Azt hiszem, ezt nem kell tovább hangsúlyoznom. Hogyha ezt a gondolatot tovább bontjuk, akkor alapvetően akármennyi munkát is végeztünk, ezt tudnunk kell folytatni, eh, hogy erősödjön az egészségügyi, egy, egy, igazságügyi egy együttműködés és, eh, és koordináció. Azt hiszem, hogy eh, egy ilyen következetességet kell biztosítani az Eurojust Európa és az főügyészség között. Az Európai Bizottság és a tanács nagyon jó munkát végeztek, üdvözöljük a 2015-ös márciusi tanácsi általános megközelítését, tehát úgy érezzük, hogy ez az Eurojust szempontjait megfelelően figyelembe vette. az eddigi változtatós, változtatások üdvözlendőek. Apró kis finomításokra azért van még szükség, úgy érezzük ugyanis, hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor nem lehetünk igazán hatékonyak. Az Eurojust hatáskörével kapcsolatban a lényeges hatáskörünk Alapvetően a rendelethez mellékelt felsorolásra korlátozódik majd ez. Az Eurojust hatáskörével kapcsolatos Tehát a hatáskörünk tulajdonképpen így megnyílik és kiterjed e, más e, újabb területekre is. Megfelelő e, rugalmasság az mindig fontos, már csak azért is, mert roppant, bonyolult, összetett bűn eseteket, bűncselekményeket egy sokkal rugalmasabb és, és mm, ilyen eredményorientált megközelítéssel tudunk garantálni. Az, az úgynevezett PIF ügyekben úgy tűnik, hogy az Eurojust hatásköre ezekre nem terjed ki, de a tanács általános megközelítése ügyben nem fekete-fehér. Az egyes mellékletben szerepelnek ezek itt, azonban olvashatjuk a PIF jellegű bűncselekményeket. Tehát a listában szerepelnek a PIF bűncselekmények, hogyha a bizottság verzióját olvassuk, akkor ott azt olvashatjuk, hogy a PIF ügyekben kizárólagos hatáskörre lesz az az ügyészségnek, az Európai Ügyészségnek. Tehát itt azért még finomítani kell pontos leosztáson, hogy tényleg ne legyen köztünk ez ügyben vita. Egy másik példája annak, hogy a, a tanács általános megközelítése finomított az eredeti bizottsági javaslaton, a nyolcas bekezdés 8-as cikk új bekezdése további hatásköröket is megállapít. Úgy érezzük, hogy a tanács által az általános megközelítésben bevezetett módosítások jó néhány aggodalmunkra választ adnak. Az Eurojust és az Európol kapcsolatában két dolgot hangsúlyoznék csak. Az egyik, az, hogy az információcserével kapcsolatban teljes kölcsönösséget, reciprocitást kíván, vár el az Európai Bizottság javaslata. Nagyon fontos, hogy ez mindkét rendeletben szerepel, de a tanács általános megközelítésében sem jelenik meg világosan a reciprocitás. Tehát mind az Eurojust és az Europol rendeletben szerepel az a kötelesség, hogy tájékoztassák a másik szervet, de úgy tűnik, hogy ez csak az Eurojust irányába kötelesség, az Europol szempontjából ez, mint hogyha kimaradt volna a vonatkozó rendeletből, így tehát az 40-es cikket a vonatkozó rendeletben eh, módosítani érdemes. vagy a közös nyomozócsoportok finanszírozásában a kettes finanszírozást el kell kerülni, ezért ez világos, együtt kell megállapítanunk azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek ezt a kérdést szabályozzák, és éppen ezért a tanács javaslata jó irányba mutat, ezt csak támogatni tudjuk, és reméljük, hogy ez a végső szövegben is így marad majd. A megfelelő intézkedések kiigazítása mellett megfelelő koordinációs mechanizmusra is szükség lesz, hiszen az Europol és az Eurojust gyakorlatban csak így tud következetesen fellépni. Az egyes az Eurojustán működő közös nyomozócsoport titkárság most már komoly tapasztalatot gyűjtött, azt hiszem, hogy ez a titkárság lenne a legjobb helyszíne ennek a fajtnak, a fajta koordinációnak. Nem kell újra feltalálni ezt, hiszen a bevált gyakorlatot ebben az esetben nagyon jól ki tudjuk használni. Important uh, link between uh, Eurojust uh, and uh, the Apple. Az Eurojust és az EPO kapcsolata következő téma. Hangsúlyozandónak tartom, hogy uh, ezek külön független, egymástól e, teljesen független szervezetek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Eurojust eh, is rendelkezzen PIF ügyekben hatáskörökkel. Tehát két külön független egység lesz az Eurojust és az EPPO, amelyek együttműködnek, operatív, administratív és igazgatási kapcsokkal is rendelkeznek majd. 86-os cikkre utal, függetlenül attól, hogy ezt hogyan értelmezzük, megfelelő kapcsolatoknak a kettő között mindenképp meg kell lenni ezeknek a kapcsolatoknak. Operatív, administratív és igazgatási szinten is elégségesnek és világosan definiáltnak kell lenni. Persze mindkét kölcsönösségnek kell működni az Eurojust és az EPO között, az a releváns esetekben a kölcsönös bizalom és tisztelet miatt egymást nyilván kölcsönösen tájékoztatni kötelesek kell, hogy legyenek, szimmetrikus és kompatibilis rendelkezésekre van szükség. A jogbiztonságot és következetességet ez kínálja, tehát a két rendeletnek szorosan egymáshoz illeszkednek kell egy ezügyben. ez Az Eurojustnak támogatnia kell a fügyészség létrejöttét, de az nem szabad, hogy kot hátráltassa a saját feladatának ellátásában, főként akkor, amikor ilyen óriási biztonsági veszély Európára, amikor tényleg szükség van az igazságügyi koordinációra. Ez nem szoríthatja hát háttérbe az eddigi munkánkat, hogyha az Eurojust új feladatokat kap majd, akkor ezekhez új forrásokat is kell majd rendelni, ezért hangsúlyoznám, hogy az Eurojust olyan megoldást nem támogat majd, amely esetleg a mi képességünket csökkenteni arra vonatkozóan, hogy a nemzeti hatóságokat segítsük támogassuk. Hiszen alapvetően az eddig nyújtott szolgáltatásaink nem szabad, hogy csorvát szenvedjenek az új feladatok, az esetleges új erőforrás hiány miatt. Még egyszer mondom, soha nem látott biztonsági válság közepén élünk. 23%-kal nőtt az esetek száma, és ezeknek a többsége az illegális menekült csempészet és a terrorizmus témájához kapcsolódott. Fel, akarunk, fel akarjuk venni a harcot ezek ellen, de bármiféle rendeletek születnek, annak alapvetően nem kevesebb és kisebb hatáskört, kevesebb és kisebb erőforrásokat, lehetőségeket kell biztosítani. Mi vagyunk az egyetlen olyan igazságügyi szervezet az Európai Unióban, amely képes erre új feladatokat is lehet tenni a vállunkra, de ehhez megfelelő forrásokat is kell számunkra biztosítani. Ennyit szerettem volna tényleg csak röviden, egyszerűen és dióhajban elmondani. Köszönöm a figyelmüket. Én köszönöm. Köszönöm azért Köszönöm azt, hogy ilyen koncentráltan ismertette a fő feladatokat ebben a bonyolult struktúrában, amelynek tagjai az EPO, a Eurojust, ebben ugye ott van még az OLAF is, és természetesen felmerül a kérdés, hogy összekapcsoló elemként milyen lehetőségek vannak a kezünkben, hogyan lehet az egészet egy adott irányba terelni, ezért még egyszer köszöntöm, Kessler úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm. So, thank you, Chair, and uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a Libe Szakbizottságnak eh, ezt a lehetőséget, hogy az Európai Parlamentben erről a nagyon fontos témáról eh, beszélhetek. Az Európai Ügyészség létrehozásával az intézményi keretek megváltoztak, vagy megváltoznak a EU pénzügyi érdekeit érintő csalással szembeni harc esetében, e, tehát minden változáson fog átesni. Nagyon fontos tehát, hogy az EPO az új Európai Ügyészség, tehát vizsgáló és eljárásokat is folytató testület együttműködjön ma egyetlen egy ilyen testület van, amely nyomozást, vizsgálatot tud folytatni, az OLAF a pénzügyi érdekek esetében, illetve a Eurojust, de itt inkább igazságügyi témákról van szó. Tehát helytelen lenne már az elejétől kezdve nem figyelembe venni ezt az alapvető változást az intézményi környezetben. Ugyanis nagyon átfogó módon fog itt minden megváltozni. Tulajdonképpen a tanács is megvitatta már ezt munkacsoporti szinten, és hogyha jól tudom, akkor valamilyen rendelkezéseket már meg is szövegeztek, legalábbis a szövegtervezet létezik és júniusban benyújtották ezeket a, a tanácshoz, majd megállapot elfogadásra. Tisztázni kell a három testület kapcsolatát, és a véleményem az, hogy az EPO és az OLAF kapcsolatával kapcsolatban jól sikerült megtalálni az egyensúlyt. de mindezt a tagállamok által kiválasztott EPO modell fényében kell megtenni. Miért mondom én ezt el? Azért, mert most itt az első diára rátérünk, és ahhoz, hogy megértsük ennek a három testületnek a kapcsolatát, az eredeti kérdéshez kell visszatérnünk, amelyet az előző panel vitatott meg, de ez tulajdonképpen egy alapvető kérdés, ugye az, hogy hogyan is fog kinézni ez az EPO, milyen fajta kompetenciákkal, hatáskörökkel fog majd bírni. És ebből kiindulva tudjuk a, jobban megérteni azt, hogy a meglévő testületekkel milyen kapcsolatban lesz. Tehát a bizottság javaslatában, ahogy arra emlékeztettek is, kizárólagos kompetenciával rendelkezett volna az EPO az ilyen bűncselekmények esetében. és ezt fontos elmondani, mert tudjuk, hogy ugye a helyzet változott, tehát most már nem így van, az előző panel ezt megvitatta. Vannak tehát kivételek, ami, ami nem a, amelyek nem az EPO hatáskörébe tartoznak a PIP bűncselekmények közül, és azt is tudjuk, hogy ha az Európai Unió térő kár nagyobb, mint egy másik a érő kár, ezt a feltételet, sőt egyéb feltételt, sőt egyéb kritériumokat is bevezetett a tanács. Én egyébként osztom az, a korábban a Greszlasszony és mások által felvetett aggályokat e tekintetben, hogy a tanács által bevezetett kritériumok sajnos rengeteg PIF ügyet kizárnak majd a főügyészség hatásköréből. A másik gond pedig az az, hogy bizonyos kritériumok bevezetésével, amelyek nyilván ugye ezt tapasztalatból mondanám, amelyeknek az értelmezése nagyon nehéz lesz. A, a nehéz értelmezés nehéz végrehajtást, nehézkes végrehajtást is jelent, és azt, hogy a nemzeti hatóságok és az EPO között konfliktus alakulhat ki. A kompetenciákat egyébként az EPO és a tagállamok osztani fogják a fennmaradó PIF bűncselekmények esetében. Tehát látható, hogy elég összetett a kép, és nagyon sok PIF cselekmény nem tartozik az EPO hatáskörébe. Másút pedig osztott ez a hatáskör, közös ez a hatáskör. Ezt pedig oda vezet majd, hogy igen valószínűen konfliktusok fognak kialakulni a gyakorlati alkalmazásban. De mit tehetünk ez a helyzet? We have to, uh, uh, uh, so th th then we can to start to see where we are as, as Olaf. So first of all, this gives us uh, a big space. Nos, hát tekintsük át a helyzetet, és nézzük meg, hogy mivel mit, milyen mozgásteret hagy ez nekünk. Meg kell, megállapíthatjuk, hogy ez a mozgástér azért nem kicsi. Mi történik azokkal a tagállamokkal, amelyek nem csatlakoznak az Európai Ügyészséghez? Ugye lesznek ilyenek is. És itt az EPO nem lesz kompetens. És kérem a következő diát. Érdemes két alapelvet megemlíteni rögtön az elején. Nyilván a PIF a rendelet, amely a, az OLAF és az EPO kapcsolatát szabályozza, erről is szól. Ugye tudjuk, hogy az olafnak milyen szerepe van az adminisztratív vizsgálatokban. Az a lényeg, hogy az olaf szorosan együttműködik az érintett felekkel. A feladatát megtartja a PIF bűncselekmények esetén minden olyan esetben, amikor a tagállam exkluzív hatáskörébe tartozik az ügy. Tehát a két alapelv az, hogy a párhuzamos vizsgálatokat az OLAF és az EPO el kell, hogy kerülje. Tehát ez azt jelenti, hogy ne kettőzzük meg a munkát, ne legyen átfedés ha az EPO elkezdi a saját vizsgálatát, akkor az OLAF nem fog hatáskörrel rendelkezni abban a témában. Nem fogja a két testület ugyanazt az ügyet kivizsgálni, kivéve, hogyha az EPO támogatást, támogatási kérést kap. A másik dolog pedig, hogyha az EPO megindította a vizsgálatát, minden olyan ügyben természetesen, ahol erre lehetősége van, adminisztratív vizsgálatra is lehetőség van, amit az OLAF hajt végre. Az administratív vizsgálatok időnként hasznosak, jól előkészítik a büntetőjogiakat, és az utókövetéssel is, utókövetésben is sokat segíthetnek, illetve a csalástárgyát képező pénzösszegek visszaszerzésében is. Tehát térjünk rá a következő diára. Két ügy, kétféle ügy állhat elő, vagy eset állhat elő. Az egyik az, hogy az EPO cselekszik, a másik az, hogy az EPO nem cselekedhet. Amikor az EPO úgymond kézbe vesz egy ügyet, és ezzel foglalkozik, akkor az OLAF mindig nyújthat információt, tehát feléphet, mint információforrás az esetleges PIF bűncselekményekre vonatkozóan. Ezt az információt tehát az OLAF továbbíthatja az EPO-nak, hogy ott a saját vizsgálatot, le tudja, vizsgálatát lefolytathassa az ügyészség. Egyébként helyi önkormányzatok, helyi hatóságok, de még magánforrások is segítenek abban, hogy a PIF bűncselekmények témájában akár 4000 bejelentés is érkezik egy évben. Most is egyébként a nemzeti felügyeleti hatóságokhoz mindig értesítést küldünk, hogyha beindul a, a felülvizsgálati munka. A másik dolog, amit mondani akartam, az az, hogy ha az EPO a vizsgálatát elindítja, akkor az alaptámogatást nyújthat például az elemzést, szakértelmet, operatív támogatást, koordinálást, igazságügyi támogatást nyújthat. Nézzük meg azokat az eseteket, ahol az EPO nem cselekszik az általam korábban említett okok miatt, tehát ahol a hatáskörét korlátozták. Itt az OLAF kötelessége, hogy a saját vizsgálatát lefolytassa. És hát ugye nyilván paradox lenne az a helyzet, hogy az EPO bevezetésével a pénzügyi, az EU pénzügyi érdekeit kevésbé védenék azokban a tagállamokban, amelyek nem csatlakoznak az EPO-hoz vagy mondjuk olyan területeken, ahol az EPO nem cselekedhet, mert a hatásköre korlátozott. Tehát az EPO tájékoztathatja az Olafot olyan ügyekről vagy témákról, ahol az EPO nem nyit vizsgálatot, hogyha van, vannak ilyenek. Zárásként tehát az a véleményem, hogy az EPO és az OLAF kapcsolata a egymás kiegészítésén kell, hogy alapul, alapuljon, tehát a két testület feladata ki kell, hogy egészítse egymást, és a kettőségek átfedések elkerülése is nagyon fontos, így kapnánk meg a legjobb eredményeket a pénzügyi érdekek védelmére és így tudna mind a két testület hozzáadott értéket teremteni, és az erőforrások felhasznál, hatékony felhasználását biztosítani EU szinten. mert az EPO hatásköreinek hiányossága miatt ugye vannak itt hiányosságok, de így a két testület kiegészítő jellegű együttműködése segítheti ezeknek a hiányosságoknak a megszüntetését. Köszönöm szépen önnek is, Kessler úr, a prezentációját. Most pedig lehetséges volna kérdéseket is feltenni, amennyiben valaki jelentkezne. Ha nem, akkor én tennék fel két kérdést. Természetesen az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, valamint a pénzügyi érintő csalások kapcsán. Ha meghallgattuk ugye az önök előadásait, akkor az derül ki, hogy nem kielégítő a hatáskör. van az Európai Ügyészség, a Eurojust, az OLAF és a nemzeti hatóságok. Így első pillantásra, anélkül, hogy a részletekbe mennénk, lehet, hogy differenciáltabban kellene mindezt nézni, de első pillantásra nem tűnik számomra különösen hasznosnak, hogy pénzügyi érdekekről lévén szó, hatékonyan fel tudnánk lépni a csalással szemben. Főleg, ha az Európai Ügyészséget és a Eurojustot veszük, van-e elképzelésük arról, hogy hol lehetne a hatásköröket külön választani? Az együttműködésben kinek milyen szerep jutna? A második kérdésem pedig az, hogyha nekünk, a jogalkotóknak támadna egy olyan gondolatunk, hogy az Olaf hatáskörét többé-kevésbé összekapcsoljuk az ügyészséggel, akkor gyakorlatilag az OLAF hatáskörének egy része megszűnne, és az Európai Ügyészségre hárulna. Kérdés, hogy akkor mi marad még az OLAF számára, ha mindez bekövetkezne, ha felmerülne ez a gondolat, és ehhez kapcsolódik természetesen az is, ami nehéz egyébként egy ilyen folyamatban, hogy hogyan alakulna a nemzeti hatóságokkal az együttműködés azon esetekben, amelyekben nem lép fel az e Európa ügyészség. Egy kicsit az a benyomásom, hogy sokan foglalkoznak a pénzügyi érdekek védelmével az Európai Unióban, és arra kellene törekednünk, hogy ezt a küzdelmet jobban struktúráljuk. Ha volnának elképzeléseik, e területen hálásan venném ezeket, és nem tudom, van-e még egyéb kérdés? Le Breton úr. Merci de donner la parole. Köszönöm szépen a szót. Igen, a büntető jogi, jogszabályokról már beszéltünk, és ez tényleg nagyon fontos. Európát két módon lehet tekinteni. Tulajdonképpen a vitának ez a közép, ez a középpontjában. Az egyik ugye a büntetőjog figyelembevétele, hogy ugye minden tagállamban ugyanúgy működjön, vagy hogy legyen a tagállami igazságszolgáltatások között valami fajta koordináció, és aztán ebből megszületik a Nemzetek Európája, de hát láthatóan nem ez az a modell, amely felé most fordulunk pedig ez hatékonyabb. A második modell az integráció modellje, ami azt jelenti, hogy a nemzeti igazságszolgáltatások mellett, amelyek természetesen létezni fognak, megpróbálnak egy európai büntető rendszert létrehozni, büntetőjogi rendszert, és létrehozzák az európai ügyészséget. Hát igen, ebbe az irányba haladunk, sőt egy picit tovább is, és ami kellemetlen az az, vagy kényelmetlen az az, hogy hát a politikai célokat nyilván lehet látni, egy sokkal integráltabb, föderálisabb Európáról álmodnak a politikusok, ez motiválja ezt a megoldást. De meg lesz ennek az ára, mert nagyon komplex lesz a helyzet, és ahogy hallom most az eszmecserét, félelmei, magájai merülnek fel, nem tudom mennyire lesz ez hatékony és nem tudom, hogy említette már valaki, kétfajta konfliktus is fölmerülhet. Az első nyilván az EPO és a tagállamok között. Miért? Azért, mert megosztott hatáskörről van szó, és ahogy hallottuk a szakértőtől, Keszler úrtól, a hatáskörre kapcsolatos konfliktusok születhetnek meg. A másik pedig, ami sokkal gyorsabban már megjelenhet, egy olyan konfliktus, az, amely az EPO és az OLAF között alakul ki. Miért? Azért, mert ugye az OLAF küzd a csalás ellen, ez a csalás ellen hivatal, és a feladata, hatásköre rendkívül közel van az EPO-éhoz, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, hát, és a PIF irányelv, hát nyilván nem csak az EPO-t érinti, hanem az Olafot is. Úgyhogy az én kérdésem az az, hogy nem gondolják, hogy az Olafnak már maga a létezése is veszélybe kerül ezzel a projekttel. Ugye az egyik ok az maga a téma azonossága, tehát szerintem az egyik a kettő közül elég, illetve a másik, hogy az Olaf eléggé hitelét vesztett szervezet, és olvastam jelentéseket, amelyek nem dicsérték agyon, tehát ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés? Nincs. Akkor kérném a válaszokat, és Konix asszony kap először is szót. Szeretném megköszönni a kérdéseket. Je crois que je peux combiner les deux euh, questions en fait. Köszönöm szépen. Ha jól értem a kérdését, a 85-ös és 86-os cikk eredeti elgondolása egyértelműen fogalmazott. A Eurojust egy horizontális szervként született meg, és az volt a cél, hogy ez a horizontális erőfeszítés megerősítse a Eurojust kapacitását. Különböző okoknál fogva a 85-ös cikk a bizottság megközelítésében egy a fejlődést szolgálta, de nem akarta meg forradalmasítani a folyamatot. És nem törekedett túlzott harmonizációra sem, de mindenképpen a koordinációt, az együttműködést és a bizalomépítést volt hivatott eh, szolgálni. Ezt eh, meg lehetett volna erősíteni bizonyos eh, elemekkel a 85-ös cikknek köszönhetően. A 86-os cikk pedig egy függőleges integrációt volt hivatott létrehozni, és konkrét, egy konkrét bűncselekmény típusra, a PIF területére összpontosított de a bizottság megközelítése, illetve a tanács különböző erőfeszítései óta még mindig nem tudjuk, hogy egy PIF bűncselekmény pontosan mit is fed le. Azóta megpróbáltunk a tagállamokkal egyeztetni, a Europollal, az Olaffal, és ennek eredményeképpen született meg az Olaf és a Eurojust között egy gyakorlati megállapodás, ami kezdetben nem volt egyszerű, de elmondhatom, hogy 2015-ben a közös nyomozó csoport létrejött az OLAF részvételével a cigarettacsempészet az adó megkerülés, a pénzmosás kérdéskörében. Létrejött egy rendszer, amelynek során ugye a cigarettákat az Európai Unióba importálták, és Tavaly a hatékony együttműködésnek köszönhetően 20 esetről beszélhetünk, részt vett ebben az együttműködésben az OLAF, és ez a cigaretta csempészetre vonatkozott, ami egy egyértelműen PIF bűncselekménynek minősíthető. Az áfa csalás tekintetében is létrejöttek közös nyomozócsoportok, különböző tagállamok részvételével, tehát valóban, ha konkrét erőfeszítéseket teszünk, az én aggályom mindössze az, hogy a különböző tagállamok az egyszerűsítésre kell törekedjenek, és meg kell könnyítsék a nyomozóhatóságok, az ügyészek munkáját. A szöveg jelenlegi megfogalmazásában egyetértek Eszler úrra, hogy vannak konfliktusos lehetőségek. A Eurojust közvetítőként lépett fel a múltban, például a PIF bűncselekmények esetében, ez problémás lehet a jövőben. Köszönöm szépen, Kessler úrnak adom meg a szót. I'm not here to keep all alive nem, azért, nem az a dolgom, hogy minden lehetséges módon életben tartsam az, az Olafot. Be kell, hogy ismerjem, be kell, hogy valljam önöknek, hogy én magam is egy-két évvel ezelőttig úgy gondoltam, hogy hogy a, ilyen boldog halál lett volna az Olafnak, hogyha beolvad az Eppóba. Sok szempontból ez jó megoldás is lett volna, Ez volt az Európai Bizottság javaslatának az eredménye EPPO ügyben, amelyhez egyébként mi is proaktívan hozzájárultunk. If we have to talk about the cooperation... De hogyha beszélnünk kell a különböző szervezetek között együttműködésről, akkor először ezen intézmények hatásköreiből kell kiindulnunk. Az EPPO Nak igencsak korlátozottak a hatáskörei PIF ügyekben, ráadásul olyan szabályokkal körülbelsezve, amelyek attól tartok, remélem, hogy tévedek, de attól tartok, hogy nagyon nehéz lesz ezeket az egyes esetekben, konkrét esetekben értelmezni, és főként alkalmazni. Ez konfliktusokhoz, vezet majd nyilván a tagállami, az Olaf és a tagállami, az Olaf, illetve a tagállami szervekkel. Nem az Olafról kell beszélni, hanem az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelméről, hiszen egy csónakban nevezünk mindannyiunknak ez a közös érdekes feladata. Amikor ilyen korlátozott a hatásköre az EPPO-nak abban, hogy PIF ügyekben eh, nyomozást kezdeményezzen, akkor bizony nagyon nagy a szükség az olyan administratív eh, nyomozásokra, amelyek Ket az Olaf végez. És hát úgy tűnik, hogy erre a jövőben is szükség lesz. És Tavaly több mint 300 ilyet zártunk le, ez soha nem látott rekord, pifügyekben, csak pifügyekben. Körülbelül 900 millió eurónyi pénzt szereztünk vissza az Európai Uniónak. Az uniós pénzek az illegálisan elköldött vagy elcsalt uniós pénzek egy negyedét, tehát a visszaszerzett pénzek egy negyedét az Olafnak köszönhetjük. Még egyszer mondom, a, az összes nemzeti nyomozó hatóság végzi a munka háromnegyedét, ez az egy Olaf pedig az egy negyedét. Az Európai Unió szintjén egyelőre, legalábbis a jelenlegi javaslat alapján szükség lesz Olafra, egyáltalán nem lesz semmiféle összeférhetetlenség, vagy, vagy, vagy konfliktus a kettő között. Nem, lesz egy űr, amelyet csak az Olaf tud betölteni hogyha kérik a segítségünket, akkor az EPPO irányítása alá betolgozunk majd, ha úgy tetszik. De az EPPO hatásköréből kimaradó ügyekben mi még mindig ott leszünk. hogyha nem akarják az Olafot, akkor kell valami más az Olaf helyett, ami betörti ezt az űrt. Paradox eset lenne az, vagy helyzet lenne az, hogyha javítani akarunk a helyzeten, és végül a PIF ügyekben egyáltalán nem lenne, egyes PIF ügyekben egyáltalán nem lenne európai hatáskörrel rendelkező intézmény. Ez nagyon furcsa lenne. Tehát számomra világosnak tűnik. Hát kicsit nehézkes lesz, hogy az Eurojust, Európol, EPO és az Olaf párhuzamosan működik majd, de alapvetően ma is van már három, és igazából ez nem jelent különösebb nehézséget vagy problémát. Az Eurojust, az Olaf és a tagállamok. Holnap a tanács döntése értelmében megszületett egy negyedik is. Ezt nem mi akartuk, azt szerettük volna, hogyha csak az EPPO marad. De aztán, hogyha a hatáskör ilyen szűken kerül meghatározásra, akkor nem értem, vagy nem látom, hogy mi bajt okozna az, hogyha négy is van. amikor az epo nak hatásköre van, akkor az világos, hogy az ügyészi munkát majd az epo látja el. De alapvetően magában három vagy négy van, ez magában nem okoz problémát. Az igazi problémát majd az lesz, hogy az epo pontosan hogy áll fel, hogy néz majd ki, hogyha a jelenlegi szabályok maradnak, és ilyen korlátozott lesz a hatásköre, a, egy kiegészítő szerv lesz, nem egy kizárólagos szerv, akkor nem három, hanem négy lesz. Hát ez az önök döntése. De azzal nem oldják meg a problémát, hogy az egyszerűség kedvéért, vagy azért, hogy csak azért, hogy egyre kevesebb legyen egyet kivégeznek, úgymond, hiszen ha ezt tennék, akkor jelentősen csökkenének azok a rendelkezésre álló európai eszközök, amelyekkel az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő eseteket ki lehet vizsgálni. Ezek komplementer, egymást kiegészítő intézmények. Lehet, hogy kicsit nehézkesnek tűnik, hogyha négy ilyen van, de hát ez annak köszönhető, hogy a hatáskörök, az EPO hatáskörei ilyen korlátozottan kerültek megállapításra. Köszönöm szépen. Ha nincs még egy további gyors kérdés, akkor azt javaslom, hogy térjünk át az ülésünk harmadik fordulójára. Barbara Matéra lesz az elnök, Misa Koningsnak és Keszler úrnak pedig szeretném megköszönni, hogy eljöttek és ismertették velük véleményüket, benyomásaikat, most pedig átadnám a szót Barbara Mátérának. Bene, diamo inizio ai lavori del terzo panel sulla revisione. Nos, kezdjük meg tehát a harmadik panel munkáját. Szeretné, a felülvizsgálatról szeretném megadni a szót majd az előadóinknak, bemutatom Yves Bot urat, aki az Európai Unió Bíróságának képviseletében van itt, Maria José Martínez asszonyt, aki az Európai Parlament jogi szolgálatának igazgatója, és Üdvözlöm Tereza Blásett asszonyt, aki a tanács jogi szolgálatánál a bel- és igazságügyi igazgató, végül pedig Ignáció Patronét is köszöntöm, aki a nemzetközi ügyek koordinátora az olasz legfelsőbb bíróságnál, és helyettes főügyés, aki az elejétől kezdve követte ezt a meghallgatást, nagyon érdekes volt, nagyon intenzív eszmecserére került sort, eh, hogy, sor, hogy tisztázzuk azokat a kétségeket, kételyeket, amelyek felmerültek az Európai Ügyészséggel kapcsolatban, és egy kicsit előre is tekintettünk a jövőre nézve, hogy eh, meggyőződéssel folytathassuk a munkánkat. A mostani eh, témánk nagyon fontos az intézmények számára, de még nyitott a kérdés, az egész téma nagyon releváns. Én nekem meggyőződésem, hogy az Európai Ügyészség hitelessége attól is függ, hogy létezik-e majd a hatékony ellenőrzési mechanizmus a meghozott döntések esetében. Több alternatíva is létezik a tekintetben, hogy hogyan lehetne intézményesíteni ezt a mechanizmust. De tulajdonképpen három különböző forgatókönyv lehetséges. Az első az exkluzív kompetencia az Európai Bíróság számára, a második, ami a nemzetek kezében hagyná a jogi ellenőrzést az ügyészség felett, a harmadik pedig egyfajta vegyes rendszer, ahol az Európai Unió bírósága, illetve a tagállami bíróságok is aktívak lehetnének. Nem szeretném most tehát az időt elvenni az előadásoktól, rögtön meg is adom Ivbot úrnak a szót, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt neki kezdenék, először is eh, előjáróban elmondanám, hogy személyes véleményemnek adok csak hangot, még akkor is, hogyha az Európai Bírósághoz van is némi közem. Ugyanakkor a személyes véleményem lehet, hogy a korábbi szakmai tapasztalatom alapján ilyen határozottnak tűnik. Én franciaországi szakmai hátterem alapján ez lehet, hogy lehet, de mégiscsak teljesen személyes véleményemnek adok hangot. Az Európai Ügyészség létrehozása nagyon fontos az Európai Unió és polgárainak védelme szempontjából. Persze ez politikailag kényes kérdés. Miért? Azért, mert büntetőjogról van szó, és a büntetőjog pedig, mint tudjuk, mindig összefügg az integrációval, ugyanakkor itt érdemes hangsúlyozni azt, hogy a bűn mindig is alkalmazkodik ezekhez az új helyzetekhez, és ez világos, hogy egy európai ügyészség létrehozása valódi előre lépés, amely eddig hiányzott az Európai Unióból. Az igaz, hogy az eredeti tervek első olvasatából számomra az derült ki, hogy a kicsit bonyolult a felépítése a javaslat alapján. De egyrészt az is világos, a 86-os cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésről gondolok. E, ennek alapján nem lehetett egyszerűbbet igazán. Másrészt pedig, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy milyen a természete az ügyészségnek, az ügyészségi munkának, és mi a küldetése, akkor lehet párhuzamot vonni, illetve lehet bizonyos fajta egyszerűsítés vele elmozdulni. Először is lássuk az ügyészség természetét. Az EUMS egyrészt egy igazságügyi szervet ír elő, másrészt pedig egy olyan igazságügyi szervezet, amely, másrésztről, amelyek a nemzeti jogrendbe is illeszkednek. Így tehát elkerülhetetlen a 86-os cikk alapján megkerülni, a, az ügyészség szót használja a szöveg is, ami már nem egy semleges kifejezés, ugyanakkor a harmadik bekezdés utolsó bekezdésében egy nagyon sajátos kifejezést eh, használ, amelynek a jogban bizony nagyon sajátságos a jelentése. Ugyanakkor. Tehát egyrészt igazságügyi jellegű, másrészt pedig a nemzeti jogrendbe is illeszkedőnek, vagy igazságügyi rendszerbe is illeszkedőnek kell lenni az európai ügyességnek. Ez meghatározza a fő vonalait annak, hogy a lehetséges ellenőrzést miként és hogyan lehet gyakorolni. És valóban végső soron a nemzeti igazságszolgáltatás vagy igazságügy klasszikus rendszerén keresztül lehet csak fel lépni, akkor miért is lennének mások a szabályok az Európai Ügyészségre vonatkozóan? A szerződésben megjelenik ennek a lehetőség, hogy egy teljesen egy nemzeti rendszerben működő klasszikus ügyészség lehetősége is megvolt, nyitott volt az ajtó, és bezárodott ez a lehetőség, és így tulajdonképpen egyszerűbbé is vált a helyzet, mert tulajdonképpen mire szolgál ez egy ügyészség? Hát alapvetően a, a bűnt üldözés vizsgálja, ezt megfelelően megalapozott jogi döntéssel kell persze megalapoznia. Az Európai Bíróság az Olaf-fal kapcsolatban is már kimondta, hogy alapvetően az Olafnak, az Olaf jelzett egy bizonyos ügyet, amelyet utána a nemzeti igazságügyi szerveknek kellett egy falap keretében kinyomozniuk. Aztán végső soron a szerződések alapján egy olyan rendszer kerül még csak bevezetésre, mely a 86-os szerződéses cikk alapján nem feltétlenül jelent volna meg. Lássuk csak a, a működések kapcsán, ugyanilyen megállapotásokat lehet tenni, hiszen ahogy a szerződés is kimondja, a jog ellenes cselekmények kivizsgálásával kell foglalkozni ennek az intézménynek, ennek a testületnek, így nyilván a, a, ezen az alapon a, a vizsgálni kell a bizonyítékokat is, amelyeket csak a tagállamoktól kaphat meg. A rendelet, az tervezet intézkedései biztosíthatjuk azt, hogy a gyakorlatban igazi problémák ne legyenek. Egy ügyészség hogyan működik, ez eléggé nagy misztérium sokak számára. 28 tagállamban nem teljesen egyformák a rendszerek, de mégis ezek nap mint nap egyeztetnek, amikor lehet, akkor koordinálnak, egyeztetnek az Eurojust segítségével, de hát ez már a gyakorlatban most is működik és hogyha van valami, ami sajnálunk ez az, hogy ezt nem teszik nagyon mértékben. Hogy jobban értsük mindezt, javasolnék valamit. Ha valóban a, a minimális normáknak, kifejezésnek nagyon rossz a, a hangzása, mi lenne akkor, hogyha ehelyett azt mondanánk, hogy tehát minimális normák helyett garanciákról beszélnénk, amely a igazságbiztonság európai jövezetében elfogadhatóak lennének. A minimális normák tudat alatt is azt a benyomást keltik az emberben, hogy ezek alacsony szintűek, pedig hát ez nem igaz. Ez gyakran ez okozza szerintem a nehézséget, hogy gyakran nem nevezzük nevén a dolgokat, ebben az esetben is pont erről van szó. A döntés megszületik, hogy valamit kivizsgálnak-e, vagy sem. Mondjuk akkor, hogyha az ügyészség úgy dönt, hogy nem indít vizsgálatot, ez ugyanakkor a Nemzeti Ügyészség számára megnyitja a lehetőséget, hogy ugyanezt az ügyet kivizsgálja, ha ők úgy látják, hogy erre szükség van. A döntés hogy a centralizációt pontosan milyen joghatóság alatt végezzük el, hiszen itt a határon átnyúló jelleggel, bíróügyekkel van alapvetően dolgunk. Egy nemzeti joghatóság keretében egy nemzeti tagállami bírónak kell saját hatáskörében eljárnia. És hogyha ezzel kapcsolatban felmerül bármiféle kérdés, akkor nagyon könnyen találhatjuk magunkat abban a helyzetben, ami minden napokban is ö, ismert, egyébként már most is ö, működik, tehát nem tér el a jelenlegi helyzettől. de dépasser un peu le temps qui m'était initialement imparti, mais faut jamais me faire parler du parquet, sinon euh, on court effectivement ce risque. un autre système. <laughs> Igen, vettem a jelzést, tehát úgy tűnik számomra, hogy ez kettős nehézséget, eh, nehézség elé állít bennünket. az államok és az európai ügyészség között mi van akkor, hogyha valamilyen jogvita van. Ez európai, de ügyészség is. Az ügyészség nem ugyanaz, mint az igazságszolgáltatás, nem ugyanaz, mint az állam. Ennek megvan a bizonyos fokú függetlensége. Azt hiszem, hogy az európai modellben is ilyen szempontból követni kell a nemzeti ügyészségek függetlenségének a modellét. Itt tehát pontosan e, ez a sajátossága, hogy a nemzeti ügyészségek, a tagállami ügyészségek esetében van minden tagállamnak egy kijelölt ügyésze, aki az Európai Ügyészséghez kirendelt, akkor most adott esetben a saját belső jogrendjével is ellentétbe kerül, hogyha az Európai Ügyészség és az adott tagállam között valamilyen vitás eset alakul ki? A nemzeti szuverenitás kérdése is felmerül ebben a pillanatban, és itt megint csak politikai jelentőségű kérdésekről kell dönteni, aminek alapvetően az igazságügyi kér, vagy igazságszolgáltatási kérdésekhez nincs köze. A hatáskörök rendezendőek éppen ezért látjuk, hogy megvan az ügyészeknek és a, a, a, a, a, a bíráknak is a saját szerepük, a nemzeti jogot az Európai Bíróság egész egyszerűen nem nem értelmezi, ezt nem, soha nem is tette. Ennyit szeretem mondani, tényleg csak gondolatévesztőként elmondani, az alapvető gondolataim ezek az európai ügyészséggel kapcsolatban. Még egyszer mondom, nagyon jó ötlet, de ha egyszer már megszületett ez a gyermek, akkor hagyják élni. Mr. Bot, eh, avremmo voluto avere molto più tempo per poterla ascoltare, ma, la, ma le faccio una promessa. Köszönöm szépen. Eh, nagyon érdekl- nagy érdeklődéssel hallgattuk, elnézést, hogy felbeszakítottam. Megígérem, hogy legközelebb eh, több idő áll a rendelkezésünkre. Sajnos a szakbizottságok ideje mindig kevés, de megpróbálom elérni majd, hogy még több alkalommal meg tudjuk vitatni ezt a kérdést is. Most átadom az Európai Parlament jogi szolgálatának, a jogi szolgálatának igazgatójának a szót. Mária Hozé Mártinez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2014. decemberében indult ez a folyamat, és ekkor a jogi szolgálatot arra kérték, hogy a az Európai Ügyészségre vonatkozó javaslatról mondjon véleményt. Az egyik kérdés, ami felmerült itt, a 36-os cikket érintette, már mint a javaslat 36-os cikkét, és konkrétan azt kérdezte ez a szakbizottság, hogy a cikk értelmében az Európai Unió Bírósága nem mondhat ítéletet a fölött, hogy az Európai Ügyészség az EU alapjogi kartájával összhangban van rá, és hogy ez vajon a 263-as, illetve a 267-es cikkel összhangban van-e, amelyek az előzetes ítéletekkel kapcsolatos tájékoztatásról szólnak. A, az Európai Ügyészség kapcsolatban a 36-os, a javaslat 36-os cikke megakadályozza a közvetett cselekvést, illetve azt, hogy előzetes információ kérésre legyen lehetőség az Európai Unió bíróságától. Ez viszont azt jelenti, hogy aránytalan beavatkozás történik a jogorvoslathoz való joghoz. Ez az alapjogi karta 47-es cikkében szerepel. Ez tehát azt jelenti, hogy a javaslat 36-os cikke komoly aggályokat vet fel a jogossággal kapcsolatban, a javaslat legális voltával kapcsolatban. El kell mondani minden mellett azt, hogy az Európai Ügyészség elég komplex szerv, amely az unió jogi szféráját és a tagállami jogi szféráját kapcsolja egy kicsit össze, nem könnyű a válaszadás ebben az esetben. A 36-os cikk egyes bekezdésének a hatása az az lehet, hogy rendszeresen elutasítják a potenciális állításokat vagy követeseket, a, amivel az EPO a tagállamokhoz fordul. Ez persze nem jelenti azt, hogy megszűnik a jogorvoslati lehetőség minden esetben, de azért vannak olyan esetek, ahol a jogorvoslat megvalósítása az az alkalmazandó nemzeti jogszabályoktól válik függővé. És az attól függően, hogy az EPO-t hogyan tekintik nemzeti körben fellépő hatóságnak, fölmerül a kérdés, hogy egy Európai Uniós teszt, testület hogyan tud így cselekedni. Ugyanennek a cikknek a kettes bekezdésében viszont az szerepel, hogy a nemzeti jogi intézkedések pusztán azért, mert a rendelet hivatkozik ezekre, nem tekinthetők elsődleges jogforrásoknak, Európai Uniós jogszabályoknak. A 36-os bekezdés második cikk második bekezdése azt is arra is következtetni enged az első bekezdéssel együtt, hogy az Európai Főügyészség által tett lépéseket egy bíróság, ezeknek a validitását egy bíróság nem vizsgálhatja még az előzetes vélemény kérő eszköz segítségével sem. Az elemzésünkben egy érvelési láncolatra alapoztuk a munkát, a karta, illetve a szerződésekben szerepel ez. Az alapjogi karta 47-es cikke garantálja azt, hogy meglegyen a hatékony jogorvoslat bárki számára, akinek a, az Európai Uniós jogszabályok által garantált szabadságjogai sérülnek. Minden EU-s testületre vonatkozik ennek a cikknek a végrehajtása a Karta 51-es cikke értelmében és természetesen más rendelkezések működését is koordinálja, amelyek az, az igazságügyi felülvizsgálatra vonatkoznak. Persze a jogorvoslathoz való jog nem önmagában véve vett abszolút jog, hanem bizonyos korlátozások is érintik, amennyiben a az alapjogi karta 52-es cikke ezeket korlátozza. Az arányosság elvéhez ennek mindig igazodni kell. Viszont az intézmények listája és testületek listája, illetve az érintett jog megnevezése az 51-es cikk értelmében kötelező érvényű, tehát nem képezheti tárgyát semmiféle korlátozásnak. Az intézmények és testületek, amelyekre vonatkozik a garancia, nem módosíthatók a jogalkotók által. Ez azt is jelenti, hogy annak a meghatározása, hogy egy testület Európai Uniós testülete vagy sem, az nem a jogalkotók kezében van. Másfelől azonban a szerződésben szerepelnek több, szerepel több jogorvoslati mechanizmus is. Például a bíróság értékelheti az EU-s jogszabályokat és a másodlagos jogforrásokat is. Ez a rendszer átfogó rendszerként lett tervezve, és az egyes döntések validitását, érvényességét vizsgálhatja, amelyet az EU-s intézmények meghoznak. Ez gyakorlatilag közvetlen fellépést jelent, amelyet kiegészít az előzetes döntéshozatali eljárás, információ eljárás. Tehát azt mondhatjuk, hogy a jogorvoslati lehetőségek komplet skálája áll a rendelkezésre, csak azért, hogy a nemzeti szabályok jogosságát vizsgálni tudják az intézmények. A módosítás csak úgy lehetséges, hogyha magukat a szerződéseket módosítják. A második, másodlagos jogszabályok nem kerülik meg, nem kerülhetik meg az elsődlegeseket, és nem okozhatnak hatásköri összeütközéseket. Ez nem csak a közvetlen cselekvésekre vonatkozik, hanem mondom még egyszer, az előzetes értelmezésre is. Például az elsődleges és másodlagos EU-s jogforrások értékelésére. Az Európai Unió Bíróságának van hatásköre abban, amikor is eldönti, hogy az EU-s alapvető jogokkal és kötelezettségekkel minden rendben van-e. Azzal kapcsolatban, hogy mi forog itt most kockán, ugye, hogy a szerződés 86-os cikke, ami a jogalap a működéshez, felmerül a kérdés, hogy vajon ez igazolhatja a kivételeket a szabály mellett. Nekünk meggyőződésünk, hogy ez így van, az Európai Uniós Bíróságok hatásköre kiterjed az Európai Főügyészre is. A 40 a 86-os cikkben vannak különböző forgatókönyvek, amelyekben nemzeti rendeletek is szerepet játszanak. Először is a 66-os cikk második elnézést, 86-os cikk második bekezdése a nemzeti hatáskörökre ugrik, de csak a, az ügyészi, tehát a ügyészi funkcióban, a vizsgálati funkcióban nem. Az ügyészi funkció lép életbe akkor, hogyha az ügyész összegyűjtött elegendő bizonyítékot, nem feltétlenül a bíróság elé állításra, hanem a, csak az ügyben. A következménye ennek, ezeknek a bizonyítékoknak a szabad áramlásának az, hogy nem lehet csak preventív szabályokkal élni. A, a 86-os cikk harmadik bekezdése értelmében van egy olyan kötelezettség, hogy az EPO-ra vonatkozó szabályokhoz legyen egy kiegészítés, és itt a felsorolt funkciók egyébként a hatáskörről nem nagyon beszélnek. A szerződés rendelkezései megvannak, de ezek még egy nagyon világos felépítést is megköveteltek. Gondoljunk a szerződés 276-os cikkére, amely a rendőri és egyéb rendvédelmi szervek együttműködését kizárja, vagy elég az Európai Uniós szerződésnek a második cikkére utal, ugye a külügyek és a biztonsági ügyek kerülnek ki a bíróság hatáskere alól. A 86-os cikket itt nem említik, mint hogy az valami, mint olyan, ami valami különbözőt ér el. Nos, a 86-os cikk harmadik bekezdését mindenképpen az alapjogok fényében tudjuk olvasni, mert egyébként nem tudnak hatékony jogorvoslatot jelenteni. Tehát ez azt jelenti, hogy inkább a protektív megközelítés kellene, hogy most megvalósuljon, és a hatékony lehetőségek között, tehát ezt kell felhasználni. A 86-os cikk harmadik bekezdését nem lehet ö, anélkül elolvasni, hogy nem szólnánk a szerződés 40, 19-es cikkéről, és a 2-es, a 60-as és az EU működéséről szóló szerződésről, mert ez vonatkozik az Európai Ügyészségre is. Nos, tehát tulajdonképpen most nem tudok más tenni, mint hogy megerősítem a kezdeti elemzésünket. A javasolt 36-os cikk, tehát a javaslat 36-os cikke súlyos aggályokat vet fel a jogszerűséggel kapcsolatban. Ezek az aggályok nem vonatkoznak olyan cselekményekre, amelyek elkülöníthetők a vizsgálati funkciótól a kompetens nemzeti bíróságok előtt. Mivel az uniós bíróságoknak nincs kompetenciája, és a felülvizsgálatot nem írják elő a szerződések. Azt viszont szeretném kihangsúlyozni, hogy az EU kultúráját és sokszínűségét meg kell őrizni, ez nem, vezet, nem jelentheti azt, hogy csak a hatáskörrel rendelkező bíróságok diktálhatnak egy érintett ügyben. Inkább arról van szó, hogy őrizzük meg, a, ahogy az a szerződésekben szerepel, a, a lehetőségeket, a kiskapukat szüntessük meg, és az áttekintés esetén is legyen meg a jogi, legyenek meg a tiszta és világos jogi hatáskörök. Mielőtt befejezem a hozzászólásomat, szeretnék utalni arra, amit a tanács elnöksége mondott itt, azt hiszem ez a legutolsó dokumentum, amire hivatkoztak, tavaly december 22-i dátumú. Ebben a jegyzetben szerepel a 36-os cikk módosítása, és ennek a cikknek a második bekezdése újra helyreállítja az előzetes ítéletek lehetőségét. Szerintünk ez nagyon jó, nagyon koherens passzol a mi elemzésünkhöz. Másfelől viszont komoly kétségeink vannak a javasolt első bekezdéssel kapcsolatosan. Az elnökség javaslata, nem tudom, hogy hogyan címkézem, igen, elnök asszony közül befejezem a mondani valómat, tehát nem általános exkluzivitásról van szó. Tehát itt ebből a bekezdésből nem lehet kizárni semmit. Hogyha a jog, az érintett személyek jogi helyzetét, helyzete módosul, akkor lehet, hogy ezzel a többi is módosul, a, határ, a hatáskörre rendelkező bíróság, és így tovább. Én szerintem ezt a cikket tovább kellene részletezni, hogy az elemzés hasznosabb legyen. Mi nyitottak vagyunk ebben az irányban. Köszönöm. Grazie, dottoressa. Megköszönöm Mártinez asszonynak, és elnézést kérek, mindig nagyon rosszul érzem magam, amikor fölbe kell önöket szakítanom, de nagyon rövid az idő, és Teres Blanchének adom meg a szót, aki a tanács képviseletében jött el hozzánk, a bel- igazságügyek igazgatója. Köszönöm. Én is csak személyes véleményemnek tudok hangot adni. Nyilván sem a tanács, sem a tanács jogi szolgálata nevében nem tudok nyilatkozni. A szerződés két hibridet hoz létre. Egy hibridet, amelyet a kül, kül, külpolitikai főképviselőt, ez az egyik viszonylag még működőképes hibrid, a másik pedig az, amiről ma beszélünk, ez pedig az Európai Ügyészség, ami jóval bonyolultabb, mert az Európai és egy működésében nemzeti intézményként is működő, egyszerre működő hibrid ahogy azt Bot főtanácsnok úr is elmondta, valóban itt alapvetően ennek megvan a nemzeti ekvivalense is a nemzeti tagállami ügyészségek tekintetében. Az Európai Unió egy intézményéről van szó. A 260 3-as 267-es cikkek pontosan arról beszélnek, hogy a bíróság is hatáskörre rendelkezik az intézményekre vonatkozóan is. Tehát igazából felmerül az a kérdés, a 86 per 3-as cikk, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Ügyészség szabályrendjét felelítsek. Ez alapvetően az a jogalap, amely biztosítja a jogszabályalkotók számára, hogy a hatásköröket és az eljárásrendet saját magára állapítsa meg. 2013. júliusáról beszélünk, ugyanakkor a hibrid természeténél fogva lehető legegyszerűbb javaslatot próbálta benyújtani a Európai Bizottság, ahogy ezt a főtanácsnok úr is mondta, ezzel korlátozta a hatásköröket, a 38-as preambulum megkezdésben is ugye olvashatunk erről. A 69-es cikkben pedig kizárja a, a devant les euh, euh, euh, Alapvetően kizárja a bíróságnak az egyes hatás köreit. Rest sur la base d'une double, fiction. L'article 36 paragraphe 1 assimile le... A 36 per cikk de la Cour à la fois le contrôle direct et le contrôle indirect, le contrôle direct par la voie d'une... Tehát alapvetően közvetett és közvetlen felülvizsgálatot is lehetővé tesz az előzetes döntéshozatal például, amelyek kiesnek a közvetlen hatáskör alá, de amiután a Nemzeti Bíróság ezt e, oda utalja. Tehát ez az első bekezdés következménye, hogy azt annak idején javasolták. A 36-os cikk kettes bekezdés egy második helyzetről beszél, amely értelmében a nemzeti rendelkezések, amelyeket a rendelet létrehozása után fogadtak el, ez az előzetes bírósági felülvizsgálatnak alapját nem képezheti, így például az előzetes, a 39-es perambulum bekezdés beszél az előzetes döntéshozatról vagy értelmezésről. A PIF irányelvre érdemes itt utalni vagy a jogi eljárásrendek harmonizációjára. A tanácsban tehát az első kérdés, ami felmerült, az, az volt, hogy pontosan mi legyen a hatája a derogációknak a 36 per 3-as cikk értelmében, amikor a 86 per 3-as cikk megfogalmazását össze hasonlítjuk a szerződés többi cikkével, a 114 per 4 a, például a jogsértési eljárásokra vonatkozó derogációk ügyében, hogyha 263-as cikk értelmében a jogszabályalkotók létrehozhatnak uniós testületeket, amelynek a szabályait, szab, működésrendjét, eljárásrendjét maguk állapítják meg. Ez csak egy pár példa. Tehát az igazi kérdés, ami felmerül, az az, hogy a 86-os cikkben használt megszövegezés, ez lehetővé teszi számunkra, hogy teljesen kizárjuk a bíróságot a bármiféle közvetett vagy közvetlen ellenőrzésből. Tudjuk, hogy a klasszikus eset jogból kiderül, hogy az Európai Unió a jog rendjére épül, és az intézmények döntésének és határozatainak jogi felülvizsgálata és ellenőrzése nagyon fontos, közvetlen közvetlenül nem lehet felebezni a bíróság um, döntése ellen, viszont előzetes döntéshozatalat vagy értelmezést lehet kérni, ami valamennyire kompenzálja ezt. Ugyanakkor ebből a szövegből um, egyáltalán nem derül ki, hogy a preliminary ruling, tehát az előzetes döntéshozatal ide vonatkozná. Tehát a 36-os cikk kettes bekezdésének törlése volt az első javaslata a tanács, hiszen ez kizárta a nemzeti rendelkezésekre vonatkozó előzetes döntéshozatalt. Még egyszer mondom, olyan nemzeti jogszabályi rendelkezésekről beszélünk, amelyek az uniós jogszabályokat ütetik át a gyakorlatba, például a PIF irányelvvel, vagy PIF rendelettel, vagy a jogrend harmonizáció, jogeljárás harmonizációval kapcsolatban. Felmerül még a Tehát az ügyész részéről az előzetes eh, ellenőrzés kérdése is eh, felmerül, az előzetes eh, hatáskör kérdése. A mielőtt a bírósághoz fordulnának, vagy bármiféle előzetes döntéshozatalt kérlenek, a szerződés 267-es cikke vonatkozik itt, ami a közvetlen hatáskört illeti, miután vagy miután a Nemzeti Bírósághoz fordult az ügyész, ahogy ezt a szerződés is kimondja, az ügyész a jogsértés esetében alapvetően a közjó érdekében lép fel. Pontosan erről beszélt az imént. Ami pedig hogyha a Mi van akkor, hogyha már a, a bírósághoz fordultak, ezután pontosan a, az ügyésznek a nemzeti jogot vagy az, az, vagy az uniós jogot kell alkalmazni? Hogyha főleg nemzeti jogot alkalmaz, akkor egy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 érintettek bizonyos feladatokat a nemzeti rendszerek kell, hogy átvegyenek. De ha az Európai Ügyészség mondjuk a rendeletet alkalmazza, amiről itt most szó van, az egy Európai Uniós testület, amelynek akkor meg kell maradnia. Vannak olyan határadatok, amelyeket az Európai Ügyészség közvetlenül a rendelet értelmében eljárva fogad el, tehát kompetensnek ítéli magát, akkor a rendeletet fogja alkalmazni. A ebben az értelemben a jogorvoslatot később kell alkalmazni. Ebben a helyzetben vagyunk. Zárásként tehát, ami a tanácsban folytatott munkát illeti, és azt a hozzájárulást, amelyet most a jogi szolgálatok tettek, az előzetes vélemény kérést, előzetes tájékoztatást nem kellene korlátozni. Vannak olyan aspektusok, amelyek közvetlenül a rendeleten alapulnak, például a bíróság megválasztása, ezekre a hagyományos fellebezési eljárás kell, hogy vonatkozzon, és egy ilyen eljárásnak rendelkezni kell, ez lehetséges a 63-as cikk értelmében. Megköszönöm Blanchett igazgatóasszonynak, mi is azt reméljük, hogy ez a hibrid, amelyet az európai intézmények teremtettek meg, az évek alatt szépen betölti a szerepét, kitölti a formáját, testet ölt, és aztán pedig függetlenül megáll a saját lábán. Zárásként pedig arra kérem a nemzetközi ügyek koordinátorát, hogy tartsa meg a az előadós, elel, előadását. Ő az Európai Ügyészség témáját nagyon szoros figyelemmel kísérte az olasz elnökség alatt. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Én az utolsó vagyok egy olyan eszmecserében, ahol rengeteg megjegyzés és javaslat vagy ajánlás hangzott el, és az idő keretek nagyon rövidek, és nagyon gyorsan megpróbálok végig szaladni azokon a pontokon, amelyek szerintem még ellentmondásosak. Ez az egész történet eléggé rendkívüli, tehát ugye itt a 36-os cikkre gondolok. A, a felülvizsgálatot azt ugye rengeteg alkalommal tárgyaljuk, de közben a lényegi probléma az az, hogy egy ilyen helyzetben, tehát hogy a szerződések úgy alakultak ki, hogy ugye a, az Európai Unió első büntetőjogi szerve lenne ez, tehát ez a, a, a federális vagy az unionista építkezés példája, tehát elég, elérkeztünk ide, és ehhez viszont szövetségi jellegű valamilyen fajta büntetőjogi kódexre lenne szükség, és meg kell határozni azt is, hogy melyik szereplő melyik cselekmények ellenőrzéséért felelős. 2010-ben, 11-ben ugye még ezen rágódott sok érintett, és meg is született egyébként az európai szintű büntetőtörvénykönyv egyfajta embriója, két nagyra becsült luxemburgi egyetemi professzor volt az alkotó, de aztán ezt a projektet félre tették. A kérdés, hogy milyen kompetenciát lehet adni egy bírónak Luxemburgban, illetve e, Andalúziában, vagy a, mit tudom én, a balti országokban, hát nyilván minden nemzeti bíróságon a bíróknak megvan a maga e, hatásköre. De ebben a vitában ne feledjünk el azt, hogy én is ki kell, hogy javítsam e, elnökasszonyunkat. Én a legfelsőbb bíróság főgyész helyettese vagyok, és nem felejtem el soha, hogy van gyakorlatilag a büntető eljárásban egy, egyfajta akaratlan szereplő, ez ugye a, a vádlott, az elítélt, aki nem feltétlen kíván ebben az eljárásban benne lenni. Úgy próbáljuk ezt megszervezni, hogy a lehető leghatékonyabb legyen az eljárás, viszont hogy a garanciákat a vádlottak, az érintettek esetében is tudjuk biztosítani az igazságszolgáltatásnak ugye ez a célja, hogy egy közösségnek igen nagy értékű szolgáltatást nyújtson, de nyilván mindenkinek a jogaira oda kell figyelni, és itt gyakorlati problémák merülhetnek fel. Az egyik ezek közül rögtön megragadta a figyelmet, azért, mert több különböző értelmezés is lehetséges. Voltak olyanok, akik a különböző lehetőségeket elemezve arra jutottak, hogy egy Európai Uniós bíró teljes kompetenciát kaphat, mindegy, hogy hogyan nevezzük, de mondjuk azt, hogy valahogy így központosítanánk az ellenőrzést, akkor van egy probléma, mert ugye el kell menni Luxemburgba esetleg megvédeni valamit, ami nem költséges, és tulajdonképpen csak arról van szó, hogy legyenek erőforrások nyilván, és őszintén szólva ez már eleve egy olyan hipotézis, amelyet azonnal félretettek, én még csak leírva se láttam hivatalosan. Egyszer valahol felmerült, de aztán rendelet tervezett ebben a témában soha nem született. A bizottságot nemrég emlékeztették arra a vitában, hogy 2013-ban pont egy fordított irányú művelet történt. Ugye minden jogszabályt nemzetinek kell tekinteni, ami azt jelenti, hogy a nemzeti ellenőrzés tárgyát képezheti. És ahogy Bob Főgyész úr is emlékeztetett rá, ez egy olyan alapelv, amelyet mindenképpen érdemes tiszteletben tartani, akkor is, hogyha nem feltétlenül osztja mindenki ezt az utolsó betűig. De az Európai Unió bármely bírája fordulhat az Európai Unió bíróságához abban a tekintetben, hogyha akkor, hogyha kétségei vannak az alkalmazás tekintetében. Tehát ez egy olyan elem, amely szerintem itt csak bonyolítja a helyzetet. Hát nézzék, tulajdonképpen a, a családjogban, az öröklésre vonatkozó jogszabályok között nagyon alaposan rögzített normák léteznek az egyes tagállamokban, és ez azt jelenti, hogy a különböző értelmezések kockázata viszonylag kicsi, még akkor is, hogyha figyelembe vesszük a luxemburgi bíróság eset jogát, és a kereskedelmi civil téren lemondani a bírói döntés jogáról az olyan, mintha a szuverenitásának egy részét adná fel az ember, kevésbé érzékeny rész, részét, Viszont a jogban minden sokkal bonyolultabbá válik, és hát nyilvánvaló, hogy most aztán milyen helyzetekben találjuk majd magunkat. Előadódhat, hogy van idézőjelben egy pozitív konfliktus, tehát ez a hatáskörrel kapcsolatos konfliktus, és így kerül egy ügy különböző időkben két különböző bíróság elé, két különböző tagállamban, de a téma ugyanaz, vagy pedig egyfajta negatív konfliktus alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a büntetőjogi eh, hatáskörökre vonatkozó szabályok értelmében, mert ugye ez benne van a rendeletben, de azért, mert nincs egy általános rendelet, csak ilyen kis aprócska, ugyan fontos, de nagyon korlátozott belső szabályok vannak ebben az érintett rendeletben, tehát benne a rendeletben. Tehát tegyünk föl egy gyakorlati esetet, vagy egy, egy hipotézist, e felhasználom itt az asztalnál ülők nemzetiségét, mert így tudjuk illusztrálni a nemzeteken átívelő elemzést, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, és hát így akkor már majdnem mind be is férünk ebbe érintett mondjuk valamiben, a kockázat az az, hogy az olasz bíró azt mondja, hogy a rendelet értelmében én nem vagyok kompetens, de közben az Európai Ügyészség döntése előtt egy másik bíróhoz utalja az ügyet, egy másik bíró is önmagát nem ítéli kompetensnek, és így tovább, tehát felmerül ez a kockázat. És mi a helyzet a vádlott esetében, és ez a legfontosabb egyébként, szerintem ezért kell mozgásteret biztosítani lehetőséget biztosítani a közvetlen hatáskörre, tehát hogy nem állandóan, ne kelljen állandóan az Európai Bírósághoz fordulni. Tehát gondoljuk el, hogy egy olaszt mondjuk Rómában, vagy Milánóban állítanak bíróság elé, vagy Madridban, vagy Párizsban, vagy Lyonban, hát nyilván nem ugyanaz. Először is más nyelvet használnak, két ügyvédet kell, hogy fizessen az érintett, mert nyilván meg lesz a saját ügyvédje, aki a hazájában ad neki tanácsot, de a másik tagállamban is ügyvédet kell fizetnie, és közben egy olyan rendszerbe kerül be, amelyet egyáltalán nem ismer, és még ennél is súlyosabb, ne felejtsük el, hogy a PIF az egy irányelv, nem rendelet, tehát nincsenek fix büntetések, hanem a nemzeti hatóságok dönthetnek a minimum és maximum között, és az azt jelenti, hogy különböző büntetéseket szabhatnak ki, e, mondjuk a súlyos körülményeket figyelembe véve, és így tovább, és ezek a különbségek tulajdonképpen súlyosak is lehetnek, tehát eljuthatunk oda, hogy mondjuk ugyanazért valaki négy évet, vagy pedig hat hónapot kap. Mindegy, most csak itt számokkal dobálózom, de azért, hogy egy picit jobban értsék a helyzetet. Tehát szerintem miért nem működik e, ez a e, ne, nem működik önmagában ez az előzetes véleménykérés. A Nemzeti Bíróság nál dolgozó bíró ugye akkor fordul az Európai Bírósághoz, amikor ő érzi, hogy nem biztos az alkalmazásban, de neki is joga kellene, hogy legyen, hogy megkérdőjelezze zen egy szabályt, amelyet alkalmaznia kell. Nincs ugye egységes rendszer az EU-ban, még az EPO rendelet után sem lesz, mert nem létezik egységes európai büntetőjogi hatáskör, tehát figyelembe kell venni az érintettet, és azt mondani, hogy igen, ennek az ügynek szerintem nem kellene Madridba menni, hanem itt kellene maradnia a Milánói Bíróságon. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez aztán komoly nehézségeket okoztak, de egyébként a mai vitában erre is szóltak, és befejezem elnök asszony, az úgynevezett fórum shopping jelentőségére. Ez ugye a privát szférában jellemző, tehát a magánszemélyek válogatnak, de előfordulhat ez fordítva is, a, az eljárás lehet más. Ugye a bizonyítékok befogadhatósága, a bíróságok eljárása, magának az eljárásnak a hossza, rengeteg különbség van, amelyek mind-mind megjelennek, és ez még csak a hatáskör, de voltak más esetek, amelyekre emlékeztettek a kollégák, ahol az irányelvet közvetlenül alkalmazzák, és én itt egyetértek Madame Blanchéval, Blanché asszonynal, az utolsó dolog az e- egyszeri eljárásjogi intézkedéseket nyilván a nemzeti bíráknak kell ellenőrizni, mert ugye a rendelet ezeknek az alapja, a bizottság javaslata után a luxemburgi elnökség tette közé a szöveget, tehát tulajdonképpen itt minden nemzeti hatás körül marad a bizonyítékok fel, megvizsgálása, figyelembevétele és értékelés is, és így tovább. Ebben az esetben igen, azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk a Nemzeti Bíró el tudja dönteni, hogy egy adott bizonyíték befogadható-e vagy sem, és akkor fordulhatunk a bírósághoz is. Köszönöm szépen. Megköszönöm szépen a, megköszönöm a hozzászólását, és köszönöm azt is, hogy ilyen röviden fogalmazott. Most pedig a kollégák következnek, akik kérdéseket szeretnének feltenni a jelenlévő vendégeinknek. Én rögtön feltennék két kérdést Patrone főügyész helyettes úrnak. Én mindig azt szeretném kérdezni, hogy most akkor itt a vegyes rendszer eh, lenne-e a az uralkodó, tehát hogy a nemzeti bíróságok és a, az Európai Bíróság ön szerint itt konfliktus alakulhat ki, és így a, a főügyészség munká, az Európai Ügyészség munkája is nehezebbé válik. Aztán pedig Botúrtól a következőt szeretném kérdezni, ugye még mindig a jogi felülvizsgálatról beszélünk, a kérdés az az, hogy tehát akkor milyen fajta felülvizsgálatra lehet kerülhet sor a mindennak fényében, amit ön elmondott. Itt csak a személyes véleményét kérem. Köszönöm szépen, és nem tudom, hogy vannak-e kérdések. Axel Fosz parancsoljon. Vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Sajnos nem tudtam meghallgatni az összes előadást, de azért szeretnék feltenni egy kérdést a hallottak alapján alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésem volna. Németországban az az alapelv érvényesül, hogy a törvényes bírát, mindenki számára biztosított egy törvényes bíra, az Európai Ügyészség esetén, ugye az Európai egy ügyész, amikor egy határon átnyúló esettel foglalkozik, meg lehet választani, hogy ki melyik bírósághoz forduljon egyáltalán, hogyan tudjuk ezt az elvet biztosítani, hiszen gyakorlatilag szükség volna egy európai joghatóságra ebben a kérdésben. Másodszorban pedig, és ez a kérdésem ugyanabba az irányba mutat, mint amit Barbara Matera elmondott, hogyan fogjuk egy európai ügyész utasításait ellenőrizni. Ugye az olasz kolléga említette, hogy vannak nemzeti eljárások, itt ugyanakkor egy európai intézménnyel van dolgunk, amely véleményem szerint ezt az Európai Bíróságon keresztül kellene értékelni, és nem tudom, hogy egyáltalán van-e az Európai Bíróságnak illetékessége, hogy az ilyen kérdésekben ítélkezzen, illetve véleményt mondjon. Tehát a bonyolult jogi tényállásokat, bonyolult jogi tényállásokkal találkozunk majd, amikor a nemzeti jog alapján értékelnénk majd azt, hogy az európai ügyész hogyan jár el, holott gyakorlatilag ezt az Európai Bíróságon keresztül kellene értékelnünk, ha például felmerül annak a gyanúja, hogy visszaélésre kerül sor az ügyész részéről. Nem tudom, hogy vannak-e erről konkrét ismereteik. Eh, sí, prego, procuratore. Parancsoljon. Én, mondja Petrónia úr, nagyon világosan meg tudnám fogalmazni, hogy melyek azok a témák, és nagyon keves, kevés ilyen is van, amelyek az Európai Bírósághoz kellene, hogy tartozzanak, és melyek azok, amelyek emellett a maradék, és amelyek az Európai Bíróságokhoz tartoznának. Ha ilyen lenne a rendelet, tehát ha a rendelet világos különbséget tenne, akkor én nem látok, nem látnék semmifajta, külön, semmifajta kockázatot vagy veszélyt arra nézve, hogy a bíróságok között akármilyen fajta konfliktus is kialakulhatna. Az EU jogrendszere már eleve olyan jogrendszer, amelyben vannak instabil elemek. Tudjak ugye, hogy a Strasburgi Bíróságnak milyen befolyása van. Tehát Fosszúr hozzászólásához csatlakozom, a mi alkotmányunkban is szerepel ez a fajta bíró, és az a lényeg, hogy előre meg legyen határozva. A, a ügy, az Európai Ügyészséggel kapcsolatos vizsgálatok esetén szerintem ez szükséges, attól függően, hogy melyik országban zajlik a vizsgálat, és az érintett országban utána majd a nemzeti szabályok lesznek érint, érvényesek. Egyébként a német főügyészsel is nagyon barátságos beszélgetést folytattam, és ő azt mondta, hogy hát mi eleve federális államban élünk, úgyhogy ezek a problémák felmerültek, de a világos hatáskör elválasztással, világos szabályokkal sikerült megakadályoznunk a kavarodást, úgyhogy bennem is felmerül, hogy így meg lehetne oldani a helyzetet. Nagyon köszönöm szépen, és most jön Bot úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, hogyha jól értettem a feltett kérdést, akkor egy másik tagállamban szerzett bizonyíték eh, érvényességével kap, volt ez kapcsolatos. Az EPO által végzett nyomozás során. Tehát a bizonyítékok érvényességével kapcsolatban megint csak úgy el kell mondjam, hogy úgy gondolom, hogy a következő meglévő szövegek az együttműködés, igazságügyi együttműködésre vonatkozóan a különböző szabályok, maga a rendelet által bevezetendő szabályok hoz kiegészítve ezt a bíróság precedens jogával, Nos, ezek alapján úgy tűnik, hanem is 100, de 99,9 százalékban megoldást kínálnak az esetleg előálló problémokra. Az Európai Unió jogából származó problémákból. Nos, az alkalmazás nehézségeire vonatkozóan talán érdemes a szerződés fontosságára is ugyanis visszautalni. Az Európai Bíróság kizárólagos hatásköre ugyanis a szerződések és az unió jogának az alkalmazása. Lehet, hogy nem egészen értettem az vonatkozó elmondottakat. Itt az érdemi hatáskörök kérdése merül fel, tehát a több tagállamban előfordult vagy elkövetett bűncselekmények kapcsán pontosan ez, ez a tagállam rendelkezik joghatósággal. kérdés tehát fölmerül, hogy a hatáskörök kérdésében megfelelő-e a szabályozás. Például előfordulhat az, hogy ahol a jogsértést alkotó tettek többsége egy olyan helyen került elkövetésre, amely nem feltétlenül a legalkalmasabb a joghatóság megalapítása szempontjából. Az a hely, helyre vonatkozó kritérium, ahol a legfontosabb tetteket követtek, ez megint csak egy viszonylag objektív kritérium, <laughs> Pour euh, juger ce type euh, d'infraction. Előfordulhat, hogy csak erre egy külön bíróságot euh, hozzanak létre, amely pontosan csak az ilyen esetekkel foglalkozik. El kell ezen gondolkodni, hogy milyen kritériumok vannak. Például az elkövető nemzetisége, vagy hova tartozása. Mi van akkor, hogyha több elkövető van, amely egyébként az ilyen bonyolult összetett ügyekben gyakran előfordul, amelyekkel itt elsősorban foglalkoznak majd. Mi van akkor, hogyha egy harmadik országbeli az elkövető például? Ebben az esetben egy másik kritériumot kell e, el alkalmazni, mint például a lakóhelye, vagy az áldozat e, lakóhelye. Nos, hát sok sikert kívánok annak a bíróságnak, amelyek ezen kritérium alapján kell, hogy megállapítson itt joghatóságot. Azt hiszem, hogy kollégámmal, olasz kollégámmal jól értjük egymást ez ügyben. Ez ügyben megint csak van még kis gondolkodni valónk. Az igazságügyi együttműködés egy nagyon fontos eh, kérdés. Alapvetően nem kell azt feltennünk, hogy az ügy ügyészek úgy ébrednek fel reggel, hogy na tessék, ma is hány alapvető jogot fogok lábbal tiporni, nem rá kell feltételezni a rossz indulatot velük kapcsolatban. hiszen igenis mutatnak némi szolidaritást más országokkal, és a jogállamiság fenntartása, illetve a jogszabályok betartása motiválja őket elsősorban. Au stade du fonctionnement alors du contrôle interne de EPO parce que si un procureur délégué dit tiens, ben non, finalement, faudrait mettre ça. Megvannak például, illetve lesznek az EPPO belső eljárás rendjében is a felülvizsgálat módszerei. Azt hiszem, hogy van egy állandó testet ezen belül, tehát nagyon sok embernek kellene együttműködni ahhoz, hogy, hogy, hogy hogy vissza lehessen érni a rendszerre, hogy ki lehessen kerülni a különböző garanciákat, és hogyha egy tagállamban mégis ez előfordul, akkor az Európai Unió egy tagállamára van szó, itt az jogállamiság értékei alapján kell elgondolkodni, hogyha ez mégsem működik ebben a tagállamban, akkor egész egyszerűen nem lehet az Európai Unió ezen rendszerében résztvevő. Ezt tehát el kell fogadnunk. Mindjárt be is fejezzem elnök azt, hogy még egy szót, ha megengednek azzal kapcsolatban, hogy hogy az előzetes szakaszban a bíróság bevonása hogyan képzelhető el? Ez a fajta felülvizsgálat vagy ellenőrzés jog, ez pontosan hogyan is működne? Ez mikor? Amikor megszületik a döntés az, hogy nyomozat, a nyomozati eljárás megindításáról? Ezt a döntést kinek kellene jóváhagyásra benyújtani. Hogyan lehetne ezzel ellen például a állampolgári részről valakinek a szavát felemelnie? Az érintetteket kellene mondjuk tájékoztatni? Hát akkor, akkor felesleges is az egész vizsgálatot elindítani. Hiszen például gondoljuk csak be, hogy valami gyanús történik itt. És utána értesítjük azokat, akiket pontosan ezzel gyanúsítunk, hát ez, ez, ez elképzelhetetlen. Azt mondjuk, hogy mondjuk áfacsalást követtek el ők és ők, akik ellen büntetőeljárást indítunk, és aztán az érintetteket, akik ellen büntetőeljárást akarunk indítani, a pontosan az a priori előzetes eh, jóváhagyás vagy felülvizsgálat keretében. Tájékoztatom önöket, hogy önöket eh, az X és Y eh, tagállam ügyészségének fel, fel fogom önöket jelenteni. Hát utána már hova nyomozzunk, hova indítsunk büntető eljárást. Ez el lehetetleníteni természetesen a munkát. Ezek nagyon érdekes kérdések intellektuálisan, de attól tartok, hogy a gyakorlatban nem feltétlenül a legproduktívabb módon működő rendszerről beszélünk. Nos, megköszönöm a tisztelt vendégeinknek az előadásokat. Excel Fosszurat kérem, hogy csatlakozzon hozzánk. Jó, hát onnan is nyugodtan szólhat, de itt van egy hely. Átadnám a szót, mert részt vett a meghallgatás megszervezésében. Jurava biztos asszony, a felelős az igazságügyi kérdésekért, de most át is adom a szót Axelnek. Vielen Dank, Barbara. Köszönöm szépen, Barbara. Wir ähm, aus meinem Teil heute haben mitten Amilyen a következtetés, amelyet levonhatunk a mai délután elhangzottakból, az, hogy nagyon sok minden múlik a PIF irányelv alakulásán, illetve azon, hogy ez az irányelv milyen irányba halad. A különböző testületek és intézmények együttműködése szempontjából is egyértelmű szabályokra van szükségünk, ezeket át kell gondolnunk Fontos, hogy ezek eredményesek legyenek, nem szabad, hogy újabb problémákat vessenek fel. Ugyanakkor az egyértelmű szabályok hatékonyak is kell, hogy legyenek. A különböző intézmények ugyanakkor rugalmasságot is igényelnek. Felmerült konkrétan a probléma a az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalás kapcsán, hogy az EPO, a Eurojust, az OLAF, valamint a nemzeti hatóságok különböző szinteken illetékesek, és éppen ezért van mit tisztázni ennek kapcsán. Ezt meg kell tennünk, nehogy ellentmondásossá váljon a, a rendszer nem szabad, hogy kompetencia konfliktust idézzünk elő. Ami pedig az Olafot illeti, el kell gondolkodnunk azon is, hogy mivel az Olafnak nem csak ez a feladata, hanem a belső megoldást is szolgáltathatunk, talán az Olaf mint információforrás, illetve szakértelem hasznos lehet az EPO számára, ugyanakkor az Európai Ügyészség szervezeti szempontból az a Eurojustból is táplálkozhat, tehát el kell gondolkodnunk a részleteken, illetve azon, hogy a különböző intézmények együttműködéséből hogyan tudunk egy ütőképes, működőképes szervezetet létrehozni. Egyfajta koordinációs mechanizmust kell majd bevezetnünk. Gyakorlatilag ez az, amit én szerettem volna megemlíteni, illetve szerettem volna felhívni a figyelmet. Szerintem ezen az úton kell haladnunk, hogy eredményre vezessen a folyamat. Grazie Foss, e Köszönöm szépen Fox kollégának az összefoglalót, és megérkezett Ferei Urava, biztos asszony. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. a meghallgatás a végéhez közeledik, de az ön hozzászólása ebben az esetben is nagyon-nagyon értékes és érdekes lesz a számunkra. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Először is elnézést kell kérek a késésért. Most jövök éppen Lisszabonból, késett a járatom a brüsszeli problémák miatt, Eleve késéssel indult a brüsszeli gép. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy eljöhettem a mai meghallgatásra, amely nagyon időszerű, ugyanis most érkezünk az európai ügyészsége kapcsolatos tárgyalások finiséhez. Ez azt jelenti, hogy hamarosan kérjük majd a parlament beleegyezését még mindig emlékszem arra, hogy ma, illetve tegnap miről beszéltünk a portugál kollégákkal, ugyanis az ott tett látogatásom főleg az Európai Ügyészségre összpontosított. A tanácsban a tagállamok kifejtették, hogy támogatják a rendeletjavaslat koncepciójának nagy részét, és úgy tűnik, hogy közelednek még az idén az általános megközelítés felé. A szlovák elnökség pedig minden bizonyal egy megbízható partner lesz a e tekintetben. Már egyeztettem az új szlovák kormány igazságügyi miniszterével, aki kész arra, hogy átvegye a holland elnökségtől ezt a dossziét, és el kell ismerjem, hogy a holland kollégák valóban nagyon nagy előrelépést értek el ezzel a dossziéval. Az én célom ezen bonyolult, összetett tárgyalások során korábban is, és most is az, hogy egy független és hatékony európai ügyészség szülessen. Az, az Európai Ügyészségnek biztosítania kell, hogy hatékonyabban tudjuk védeni az egész Unióban a pénzügyi érdekeinket. Európai hozzáadott értéket kell biztosítania az adófizetőknek, mindenkinek, a miniszterekkel, valamint az ügyészekkel és a szakértőkkel való egyeztetéseink során mindig hangsúlyoztam, hogy az Európai Ügyészségnek nem az a feladata, hogy a nemzeti szintű ügyészségeket helyettesítse. Ez egy olyan konstrukció, amely ezek fölött jelenik meg egy újabb rétegként, olyan hatáskörökkel, amelyeket a tagállamok nemzeti szinten nem tudnak könnyen ellátni, hiszen itt nagyon jelentős bűncselekményekről beszélünk, amelyek gyakran határon átnyúló jellegűek. A cél eléréséhez, hogy egy erős, független ügyészséget hozzunk létre, még sok munka vár ránk az idén. Először is az Európai Ügyészség hatáskörét egyértelművé kell tenni, egyértelműen prioritást kell biztosítania az ügyészség hatáskörének. Ami pedig a másodlagos hatásköröket illeti, ezek kiegyensúlyozottak kell legyenek, és el kell kerülnünk azt, hogy egy bonyolult rendszer hozzunk létre, amely esetén fennáll a párhuzamos eljárások veszélye is, ami bonyolultá teszi a helyzetet. Június végén találkozunk több tagállam szakértőivel. Ezt egy reality checknek nevezzük. Megvizsgáljuk a kompetenciákat, az egész Európa ügyészség struktúráját, megvizsgáljuk a szervezésbeli anyagi és személyzeti kérdéseket, és felmérjük a helyzetet, annak érdekében, hogy előre vigyük az Európai Ügyészséget, és meg kell győződjünk arról, hogy az Európai Ügyészség modellje, ahogyan az a javaslatban szerepel, működőképes lesz. Azt javaslom, hogy ezen állapot felmérés valahol egy európai börtönben kerüljön megrendezésre, tehát emberek vegyenek körül bennünket, olyan emberek, akiket bűncselekmények elkövetésével vádolnak. Tehát meg kell értenünk, hogy az eljárás ne legyen túl hosszadalmas, túl bonyolult, hiszen az az érdekünk, hogy az Európai Ügyészség igazságot szolgáltasson, méghozzá késedelmek nélkül. És amit szintén tudok, Matéra asszonynal folytatott beszélgetéseimből, és amit szeretnék megerősíteni ma, az az, hogy az a meggyőződésünk, hogy az ÁFA a PIF irányelv hatájába kell kerüljön, és az Európai Ügyészség hatáskörébe kell tartozzon. Vannak egyértelmű érveink, amelyeket az Európai Bíróság is megerősített, és ennek mentén kell haladnunk. Továbbá ismét meg kell néznünk a struktúra részleteit. Aggaszt bennünket az, hogy az úgynevezett nemzeti aspektusok, az európai delegált ügyész, valamint az európai ügyész közti probléma súlyosbítja a helyzetet. Az ügyészséget működőképessé kell tenni. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy eh, a kompetenciákat korlátozhatja az, hogy eh, a 100 ezer eurós esetek, 100 eh, ezer eurónál kisebb kárértékű eseteket delegálni lehet. Kisebb ügyekre kell korlátozni a hatáskört, egy valódi európai ügyészséget kell létrehozni. Továbbá pedig a vádlottak jogait is erősíteni kell, a jogorvoslathoz való jogot, a bizonyítások gyűjtéséhez való jogot, illetve az európai ügyésznek joga kell, jogot kell biztosítani hogy bizonyítékokat szerezzen, ezt vissza kell helyezni a rendeletbe főleg ha figyelembe vesszük az európai ügyész hatásköreit. Eljárásbeli biztosítékokra van szükség, amelyek kompenzálják az európai ügyész hatáskörét. A vádlottak, illetve gyanúsított személyek jogai, még akkor is, hogyha az európai irányelvek ezt bizonyos mértékig harmonizálják, ezek nem kielégítőek itt továbbá. Úgy látom, hogy van egy egyértelmű összefüggés az Európai Ügyészség hozzáadott értéke, valamint azon jogkör között, hogy az áfacsalásokkal is foglalkozzon, főleg a Tarikó ítélet után. Most politikai szándékra van szükség a megállapodáshoz, hogy legalábbis a bizonyos küszöbértéket meghaladó határon átnyúló esetek a hatályba tartozzanak. Ezzel kapcsolatban az igazságügyi miniszterekkel gyakran beszélek, egyes pénzügyminiszterekkel is, hiszen nekik is meg kell érteniük azt, hogy mit, mivel foglalkozunk. Sokan meg vannak győződve arról, hogy itt az adó dossziéről van szó, és én hangsúlyozom, hogy itt egy büntetőjogi dossziéról van szó, tehát ennek a vonatkozásait meg kell értenünk. Az ügyészekkel, illetve a miniszterekkel beszéltünk a hatályról, illetve az áfacsalás jellemzőiről, azon ügyekről, amelyeket az Európa ügyésznek kell kezelnie. A határon átnyúló csalás esetében, amikor a nemzeti szervek nem vizsgálódhatnak hatékonyan, mert az ügyek meghaladják képességeiket, kapacitásukat regionális korlátozások miatt. Az ilyen esetekben egyértelműen látom, hogy a miniszterek azzal érvelnek, hogy az ilyen esetekben hoznak létre közös nyomozócsoportokat. Ez a jelenleg alkalmazott módszer a határon átnyúló csalás vagy egyéb áfa csalás esetén. Egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy ezen közös nyomozott csoportok adhok jelleggel születnek meg konkrét esetek kivizsgálására, de ha létezik az Európai Ügyészség, akkor lesz egy erős európai nyomozó csoport, amely kivizsgálhatja az ilyen áfacsalásokat, és ennek intézményi folytonossága múltja lesz, és ez az, ami különös erőt kölcsönöz az Európai Ügyészségnek. Ezért meggyőződésem, hogy ez a modell sokkal jobb, és lehet, hogy végeredményben még olcsóbb is lesz, és mindenképpen hatékonyabb az ilyen határon átnyúló esetek kivizsgálásához. Hölgyeim és uraim, szeretném kérni az önök támogatását az elmondottakhoz, hiszen említettem, hogy ez egy bonyolult témakör, szükségünk van az összes politikai frakció támogatására az igazságügy miniszterek és a pénzügyminiszterek támogatására is bízom abban is, hogy a Eurojust rendeletet előre vihetjük, hogy javítsuk ennek a működő képességét. Éppen itt az ideje, hogy haladjon ez a fájl is. Az Európai Ügyészséggel kapcsolatos tárgyalások eljutottak egy olyan szintre, amikor a Eurojust és az EPPO közti kapcsolat most már egyértelműbbnek tűnik, és úgy remélem, hogy az év végéig a rendelet rendelettel kapcsolatban is megállapodásra juthatunk. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm a biztos asszonynak a hozzászólását, és köszönöm azt is, hogy mindig a rendelkezésünkre áll, nem csak ezekben a témákban, hanem másokban is. Elérkeztünk tehát a ma délutáni konferenciánk meghallgatásunk végéhez. Én őszintén megköszönöm a részvételt előadóként is, a Axel fox együtt a Eurojust reformja témájában az Európai Parlament szeretné győzedelmeskedni, ez nagy kihívást jelent az együttműködés pedig a büntetőjogi kérdésekben szintén az asztalunkon fekszik, az a célunk, hogy egy erős és független európai ügyészség szülessen meg. Azt szeretnénk látni, hogy az, az Eurojust erősebbé válhasson, egy sokkal következetesebb jogszabályrendszernek köszönhetően és erősebb jogalapnak köszönhetően megpróbáljuk mindig ezeket a kihívásokat, ezekkel a kihívásokkal megpróbálunk szembenézni, és újakat is találunk. Az elkövetkezendő hónapokban folytatjuk a munkát. Megköszönöm az összes hozzászólónak, aki elfáradt hozzánk, és a számunkra nagyon értékes információkat átadta. Köszönöm mindenkinek még egyszer, és kellemes estét!